peut-être si la mm, présence si ouais. E on eh. termine plus tôt. Okay. On va commencer. Akkor elkezdenénk. Portugál nyelven fogok beszélni. Boa tarde a todas e a todos. Jó napot kívánok mindenkinek! Elkezdenénk ülésünk második részét. Ma délelőtt már volt egy nyilvános meghallgatásunk. Sajnos nem tudott mindenki eljönni erre a meghallgatásra, mert más szakbizottsági ülések is voltak, ahol szavaztak is például az Envi-ben kellett lennem nekem ma délelőtt, úgyhogy nem tudtam itt lenni a mai meghallgatáson az etnikai kisebbségi csoportokkal kapcsolatos meghallgatáson. Nézzük meg a napirend tervezetünket. A második napirendi pont a napirend elfogadása. Azt hiszem, hogy nem volt semmiféle javaslat, így tehát elfogadhatjuk a napirendet. A, har- a következő, a harmadik nap, jelenti pont az elnök közleményei. Nincs semmiféle közlemény, átérhetünk a negyedik napi rendi pontra. A következő ülési jegyzőkönyvek elfogadása, ez a 2010. január 28-i jegyz, ülés jegyzőkönyve. Ezt mindenki megkapta, hogyha az ülésünk végeig nem lesznek ellenvetések vagy javaslatok, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekinthetjük majd. Az ötödik napi rendi pont a következő. Recomendação para segunda leitura. Ez egy javaslat második olvasatra. Luling asszony jelentése az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód a téma. Ahogy tudják, az első olvasat során a parlament foglalkozott a a 2009-ben elfogadott javaslattal, aztán pedig a tanács 2010-én elfogadott, 2010-ben elfogadott javaslatával március 4-én került erre sor. Tíz módosító indítványt fogadtak el első olvasatban. Ez volt az új változata a tanács dokumentumának, most pedig megadom a szót Luling asszonynak, azt hiszem, hogy sok mondani valója lesz még e témával kapcsolatban. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy ön már emlékeztetett arra, a tanács több mint egy évet szánt ennek a munkának. November hónap vége óta már körülbelül sejtettük, hogy mi is lesz a tanács álláspontja, de hivatalosan a közös álláspontról csak március 8-án kaptunk értesítést. Éppen ezért most szeretnénk egy második olvasatra egy ajánlás tervezetet előkészíteni. A spanyol elnökséggel együttműködtem, nagyon őszintén szeretnék köszönetet mondani a nagyon jó együttműködésért, annak érdekében, hogy ezt a, az ajánlást második olvasatra kidolgozzuk együtt. Nagyon sokszor találkoztunk a bizottság képviselőivel is, és elmondhatom önöknek, hogy nagyon elégedettek vagyunk, ez a munka nagyon kielégítő volt, nagyon pozitív véleményeket kaptunk a bizottság és a tanács részéről is a javaslatainkra vonatkozóan, azonban még mindig marad néhány olyan pont, amelyekben a bizottság, sőt a tanács leginkább nem követett bennünket. A spanyol elnökség elmagyarázta nekem, hogy hol, hol is vannak a korlátok, hogy miért nem lehet megegyezni a tanácsat. Vannak olyan pontok, ahol nincs semmiféle ö, működési lehetőség a tanácssal. hogyha a tanács a házastársak és az elismert partnerekkel kapcsolatos társadalmi juttatások terén nem tudtunk megegyezni a tanácssal, egyáltalán nem volt semmiféle rugalmasság a tanács részéről. Ők azt mondták, hogy itt kötelező rendszert kell bevezetni. Mi azt mondtuk, hogy ezek szerint nincs semmiféle lehetőség arra, hogy megegyezzünk a tanácsal a mi javaslatainkra vonatkozólag. Azonban szeretném elmondani, hogy ami a társadalmi ami a szociális hálót és védettséget illeti, a bizottság és a tanács azért e, elég jelentős e, előre haladást e, irányzott elő. Ugyanis abban egyet értenek, hogy amennyiben létezik a szociális védőháló a, az önkéntes vállalkozók számára, akkor arra is szükség van, hogy a házastársak is védetek legyenek, és az adott államoknak intézkedéseket kell hozniuk, hogy a házastársak és az elismert partnerek szintén kaphassanak szociális védelmet Mindeddig ez nem létezett a legtöbb tagállamban. A tanács azt javasolja, hogy a tagállamok eldönthetik azt, hogy alkalmazzák-e kötelező módon vagy önkéntes módon ezt a szociális védelmet. És következésképpen az is elképzelhető, hogy a szociális védelmet külön kell kérni a házastársaknak, kérvényezni a házastársaknak, vagy pedig az elismert partnereknek. De minden tagállamnak javasolnia kell egy rendszert, amely lehet akár önkéntes, akár pedig kötelező érvényű rendszer. Hogyha erről a tagállam dönt, tehát hogy kötelező lesz ez, vagy pedig manifestés, vagy pedig önkéntes, akkor természetesen ezt alkalmazni kell, abban az esetben, hogyha valaki egy vállalatnál dolgozik, akkor a vállalat fogja biztosítani a, az adott dolgozóját. De hogyha valaki egyéni vállalkozó, akkor itt egy más helyzetről van szó, és a házastársak esetében kérvényezni kell a szociális védelmet. Az én országomban is még mielőtt bevezettük a házastársak kötelező biztosítási rendszerét, Most jelenleg a mezőgazdaságban ez kötelező, de más területeken, közlekedésben és, és így tovább. Tehát mi is egy olyan időszakon mentünk át, amikor is önkéntes volt a biztosítás. Vagy biztosították magukat az adott személyek, vagy nem. Most a tanács ezen dokumentumával elérkeztünk egy ilyen szakaszba. Ez egy fontos szakasz, annak ellenére, hogy én persze azt szerettem volna, hogy ezt a szakaszt kihagyjuk, és sokkal inkább előre haladunk. De nem volt semmiféle lehetőség, semmilyen mozgásterünk nem volt a tanácssal, hogy megegyezzünk. És itt a a tanács dokumentumának a hetes cikkére és a megfelelő preambulum bekezdésére gondolok. Aztán az anyassági e, védelemmel kapcsolatosan e, a, e területen is az volt a helyzet, hogy a tanács megértette azt, hogy e, az anyasági védelemhez szükség van mindenképpen, de természetesen azt mondták, hogy hát nem járhatunk el ugyanúgy, mint a ö, dolgozók, munkavállalók esetében, és ugye ismerjük az irányelvet, amely a munkavállalókról szól, a, a tagállamok ugye a dokumentum azt mondja ki, hogy a tagállamoknak meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket a egyéni vállalkozókkal kapcsolatosan, tehát a házastársaik és az elismert partnereikkel kapcsolatosan, annak érdekében, hogy megfelelő anyasági védelemben, segélyben segélyt biztosítsanak a nők számára. 14 hetet javasolt a tanács. Ugye a tanács mindenképpen egy, egy, egy számot ö, akart a dokumentumba bevenni, tehát ez a 14 hét volt. A tagállamok nagy részében alkalmazzák a munkavállalókról szóló irányelvet. Természetesen most meg kell határozni, hogy hogyan is szövegezzük meg ezt a dokumentumot, hogy bizonyos tagállamok ezt a 92-es irányelvet ne, alkalmazását ne kerüljék ki, és én angolul a következőt javasolnám. Tehát ez azt jelenteni, hogy ugyanaz lenne e, az időszak az egyéni vállalkozók és házastársaikra vonatkozóan, mint a munkavállalókra vonatkozóan. Itt ez a 14 hét, amit a tanács dokumentuma mm, jelenleg kimond. Tehát ez ugyanaz lenne, hogyha ez e, nem felel meg e, természetesen a tagállamok számára, akkor, akkor saját intézkedéseket is hozhatnak, de legalább 14 hetet biztosítani kell. Ez a jelenlegi javaslat. Azt is tudjuk, hogy a jelenlegi irányelv a munkavállalókról vita alatt van. Tovább folytatom angolul. Ez azt jelenti, hogy tudjuk, hogyha az irányelvet módosítják, mármint a munkavállalókhoz szóló irányelvet, akkor a bizottságnak mindenképpen javaslatokat kell tennie számunkra az egyéni vállalkozók és házastársaikkal kapcsolatosan. Én merem remélni, hogy a tagállamok mindezzel egyetértenek majd. Én néhány módosító indítványt nyújtok be, amelyekkel kapcsolatosan tudom, hogy a tagállamok egyetértenek, elfogadják a javaslatainkat. Ugye ez azt jelenti, hogy ez az irányelv nem csak a mezőgazdaságban dolgozókat érinti, úgyhogy nem igazán tudom, hogy miért ezt javasolta a bizottság, a 96-os irányelvvel kapcsolatosan nincs semmiféle probléma. A mi egyes módosítónk ugye az irányelvet módosítja az egyéni vállalkozók és házastársaik szociális védelmével kapcsolatosan. Mindenképpen fontos, hogy az egyéni vállalkozók munkafeltételeit összességében javítsuk. Ezt a tanács is elfogadja, és mi is ezt szeretnénk. A tanács azzal is egyetért, hogy átveszi a mi módosító indítványunkat, amelyben utalunk a 97-es állásfoglalásunkra, a házastársak helyzetéről, és emlékeztet a tanács arra, hogy 97-ben már új javaslatok születtek. Tehát itt nincs probléma az én hármas számú módosítom, mal kapcsolatosan azt hiszem nem lesznek problémák, vannak olyan tagállamok, amelyek nem igazán jól értették meg, hogy mi nem akarjuk a tanács szövegét, amely kimondja azt, hogy a tagállamok specifikus saját intézkedéseket vezethetnek be a szociális védelmi rendszerrel kapcsolatosan. Hát ez egy aggodalom, és itt elsősorban az németek aggódnak, mert a németeknek nagyon speciális ö, szociális védelmi rendszereik vannak, ugye az, az egyéni vállalkozók számára. De hát senki nem kötelezni a németeket, hogy változtassák meg az ők, ő rendszerüket. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most meg akarjuk győzni a tagállamokat, hogy vegyék ki a tanács javaslatból ezt a szövegrészt. A negyedik módosítóval kapcsolatosan remélem, hogy a tanács egyetért majd, ugyanis a tanács azt javasolta, hogy a mi szövegünkhez tegyünk hozzá egy mondatot még, nevezetesen ez a mondat, hogy a hozzájárulások is, vagy az ellátások megállapításakor figyelembe lehet venni a szóban forgó személy vagy család gazdasági helyzetét is. Mi nem szeretnénk ezt. Természetesen vannak olyan munkavállalók, hát nem milliókról, milliókról van szó, de ismerek olyan munkavállalókat, akik gazdagabbak, mint mint, az, mint néhány egyéni vállalkozó, de a társadalombiztosítás területéről senki sem mondaná azt, hogy figyelembe kell venni a gazdagabbak aspektusait. Tehát ez azt jelenti, hogy ami nem létezik a munkavállalók számára, azt nem szeretnénk az egyéni vállalkozók számára sem. Az ötös módosító indítványommal kapcsolatosan lenne egy javaslatom, nevezetesen, hogy vegyük ki a 92-es irányelvre való utalást, tehát, hogy ne tegyünk említést a 92-es irányelvről, de a, a, ezzel azt hiszem, hogy mindenki egyet fog érteni a hatos módosító javaslatommal kapcsolatosan. Remélem, hogy a tanácsot meg tudjuk majd győzni arról, hogy fogadja el az én módosítomat, ugyanis a tanács azt javasolja az anyasági védelem területén. Tehát azt mondja a szöveg, hogy a ö, vállalkozók nőnemű élettársai számára a lehetőség szerint hozzáférést kell biztosítani. Tehát azt hiszem, hogy itt nem kell a lehetőségeket alapul venni, egyszerűen hozzáférés kell biztosítani tehát ezért javaslom ezt a hatos módosítót, javasoltam egy hetes módosítót is. A tanács, hát egy olyan ö, szöveget szült meg itt nekünk, hogy hosszú távú pénzügyi aspektusokról beszél, minden szociális védelmi rendszer hosszú távú fenntarthatósága fontos természetesen mind a munkavállalók, mind az egyéni vállalkozók számára, de miért kell ezt bevenni egy dokumentumba, úgyhogy én azt fogom javasolni, hogy vegye ki a tanácsa ezt a preambulum bekezdést. A nyolcas módosítom a különböző testületekkel foglalkozik, az emberi jogi témákkal foglalkozik. Én úgy gondolom, hogy mind az egyéni vállalkozók, mind a munkavállalók számára ugyanazokra a ö, támogató szervekre van szükség, ugyanarra a hatáskörre, fontos ö, természetesen az emberi jogok védelme, az egyenlő bánásmód, ö, a szociális védelem, ez minden államban így van, ezt nem kell összekeverni, itt bizonyos dolgokat, emberi jogokat, egyéni jogokat. A 9-es módosítómmal kapcsolatosan, hát még nem igazán tudom, hogy a tanács elfogadja e majd ezt a módosítót, itt arról van szó, hogy a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy ezt a szociális védelmet csak tehát kötelező módon, vagy pedig önkéntes alapon valósítják meg. a tanács ugye azt mondja, hogy csak a házastársok és élettársak kérelmére lehet megadni a ö, szociális védelmet. Ugye, hogyha én nyugdíjas akarok lenni, akkor azt kérelmeznem kellene ez e szöveg alapján. Azt hiszem, hogy hát majd megegyezzünk e témában a tanácsal. A tízes módosítóval kapcsolatosan Hát itt ugyanaz a probléma merül fel. A tanács azt mondja ki, hogy a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy ezt a juttatást ö, ugye vagy önkéntes, vagy kötelező alapon adják meg. de attól függően, hogy most önkéntes vagy kötelező alapról van szó, a tanács megint csak azt mondja, hogy ezt is kérelmezni kell. Tehát, hogyha az egyéni vállalkozó házastársa vagy élettársa ezt kéri. Számomra pedig ez egészen nyilvánvaló lenne, hogyha én mondjuk terhes vagyok, akkor a anyasági védelemre van szükségem. Ugye a tanács azt mondja, hogy az egyéni vállalkozók kérelmezzék. Számomra ez teljesen nyilvánvaló kellene, hogy legyen, de hogyha a tanács boldogabb lenne akkor, vagy boldogabb lesz akkor, hogyha leírja azt, ami teljesen természetes dolog kellene, hogy legyen, nevezetesen, hogy az egyéni vállalkozóknak kérelmezniük kell ezeket a dolgokat, Hát ugye valaki nem találhatja ki csak úgy, hogy XY terhes vagy nem. Hát ha nekik ez megnyugtatta a tanácsot, hogy ezt kérelmezik, de én úgy gondolom, hogy ez egy alapvető dolog, ez egy természetes dolog. Tehát itt vagy önkéntes, vagy kötelező ö, anyasági jutatás mindenképpen biztosítani kell. A tízes, 11-es módosítóval kapcsolatosan itt azt hiszem, hogy félreértettek valamit. Mi mindössze annyit szeretnénk, hogy a B pontban legyen változás, a C pontot fent szeretnénk tartani. Itt tisztázni kell pontosan, hogy mit is szeretnénk, de alapjában nincs semmiféle probléma. A 12-es módosítóval kapcsolatosan itt a ha lehet, ki szeretnénk venni ezt a preambulum bekezdést a 13-as módosítóval, kapcsolatban pedig a felelős szervekről van szó, a 14-es módosítóban pedig azt szeretnénk, hogy ez a jelentés vegye figyelembe, ahogy már mondtam, az uniós szabályozásban a foglalkoztatottaknak járó szülési szabadság időtartamát, illetően bekövetkezett változásokat. A tanács ezzel valószínűleg egyet fog érteni, ami a további szövegrészt illeti, egyetértünk a tanácsal, tehát elmondhatom önöknek, hogyha nem is sikerült mindent megkapni a tanácstól, de legalább az sikerült, hogy most már a tanács foglalkozik a dologgal, el, elindult, elmozdult, ha nem is százszázalékosan a mi irányunkba mozdult el, de ugye, ha megnézzük azt, hogy milyen nagy fenntartásai voltak a tanácsnak, hogy majdnem egy évbe kellett, egy év kellett ahhoz, hogy foglalkozzunk a témával, még el kell majd fogadtatnunk velük a módosítókat, de reméljük azt, hogy a mi ajánlásainkkal együtt májusban még a spanyol elnökség elfogadhatja ezt a dokumentumot, és lezárhatja ezt a témát. És azt a szöveget reméljük, hogy elfogadja a spanyol elnökség, amely, amelyet mi dolgoztunk ki. 96 óta ki 2010-ig, és nagyon sokat dolgoztunk ezen a témán, és reméljük, hogy végre módosíthatjuk a 96-os irányelvet amely most már sokkal erőteljesebb irányelv lenne, és jelentős mértékben előre mutat az egyéni vállalkozók és házastársaik és partnereik, elismert partnereik számára ez egy fontos irányelv lenne. Tehát minden tagállamnak most olyan rendszereket kell javasolni, amelyek vonatkoztathatók a házastársakra és partnereke is. És nagyon sok tagállamban mindidáig ez nem létezett, ez nem volt így. Remélem tehát, hogy megegyezhetünk elég gyorsan E, néhány módosítóval kapcsolatosan én folytatom a tanács alatt tárgyalásokat, csak úgy, mint a bizottsággal, és megpróbálom meggyőzni őket néhány módosítóról, ugyanis ezek a módosítások javítanának a szövegen a második olvasatra. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Luling asszony. Köszönöm. hogy nagyon világosan. I provide nagyon világosan fogalmazott, és látom, hogy sok érdeklődő is van, aki szeretne felszólalni. Klász hogy adom meg a szót először. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich will der Astrid Lülling sagen, dass wir froh sind, dass sie keine... Köszönöm, elnök asszony. Nos, rögtön először azt szeretném mondani, hogy egyáltalán nincs arra szükség, hogy Lülling asszony száz módosított benyújtson és ezen még hosszabb legyen a szöveg. Úgy gondolom, hogy eh, ami az anyasági szabadságot illeti, a tanács legalábbis most már a javaslatainkat megfontolja egyáltalán. Azonban az alapok aggasztanak. Végigolvasva a módosítókat és azt, amit el szeretnének érni, úgy látom, hogy eh, a szociális védelemnek egy minimális szintjét biztosítanunk kell, ehhez ragaszkodnunk kell, azonban ezt nem rögzíthetjük a szociális védelmi rendszerhez. Arra van szükségünk, hogy a tagállamoktól megköveteljük a bizonyos minimum szintet, ugyanakkor biztosítanunk kell az, hogy a, hogy a források erre rendelkezésre állnak, de nem csak a szociális védelmi rendszerekből. Amikor az önfoglalkoztatók jövedelmét mérjük, egészen más megítélésre van szükség, mint a havi fizetésben részesülők esetében. Ezt figyelme kell venni, ami a szülési, szülői szabadságot illeti. Hagy emlékeztesek arra, hogy nem olyan régen úgy fogalmaztunk, hogy miért kellene a nőknek többet fizetni a társadalombiztosítási betegség ügyek fedezetére szolgáló alapokba, e, olyan alapon, hogy e, több e, támogatást igényeltek, ideértve a szülési szabadságot. És úgy gondolom, hogy ezt a fajta gondolkodást meg kell szüntetni a szociális társadalmi védelmet, szociális védelmet biztosító rendszereken belül és nagyon hálás is vagyok éppen ezért Lüling asszonynak, hogy olyan módosítókat nyújtott be, amelyek pontosan ezt szeretnék elérni. Nem lehet eh, azt csinálni, hogy az ember ragaszkodik valami joghoz, de nem mondja meg, hogy ezt a jogot hogyan lehet a gyakorlatban is eh, biztosítani vagy elérni. Úgy gondolom, hogy felelősséget kell vállalnunk. És úgy gondolom, hogy e pillanatban a tárgyalások ezen szakaszában egy kicsit más álláspontot kell elfoglalnunk, mint a tanács, és világos felhatalmazást kell adnunk a tárgyalóinknak, mert az ő megközelítésük szerintünk sokkal jobban megalapozott, mint a tanácsé. Lüling asszony a 86-os helyzetre e, utalt vissza, akkor született a harmadik gyerekem. Korábban én is önfoglalkoztató, önálló vállalkozó voltam, és nem kaptam semmiféle kedvezményt, juttatást az első két gyermekem után. A harmadik gyermekem után egy kisebb mértékű juttatást kaptam a gazdálkodók szervezetének köszönhetően. És hogyha ezt a helyzetet javítani tudnánk, az nagyon hasznos lenne, és üdvözölnénk ezt Európa szerte, különösen a fiatal nők szempontjából. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Nagyon értékes felszólalás volt ez, hiszen saját személyes élményeket is hozzátett Thomson. Azt, hogy megadom meg a szót. I would ask the floor on behalf of... Plam asszony nevében szólalnék fel, aki jelen pillanatban nem tud itt lenni, mert egy fontos Bécsi konferencián tart konferencia nyitó beszédet. Nos, ami a direktíva hatáját illeti, semmi nem indokolja azt, hogy ezeket csak az, azokra az önfoglalkoztatókra és elismert élettársaikra, házastársaikra korlátozók, akik a mezőgazdaságban tevékenykednek. Nem szabad büntetni azokat sem, akik más területen dolgoznak. Úgy gondolom, hogy ebben egyet is értünk Lüding asszonynal. Másrészt a házastársak kapcsolata a szociális védelmi rendszerekkel egy másik téma, úgy gondolom, hogy itt vannak eltérések. A szociális védelmi rendszer a betegségre e, és a, e, és a támogatásokra vonatkozik. Fölmerül úgy gondoljuk, hogy a rendszerhez adó hozzájárulást járulást eh, levonhatóvá kell tenni a különböző alapokból, adókból. Ami a hármas módosítat illeti, ez a várandós önfoglalkozható asszonyokra vonatkozik. Ezek az asszonyok két nagy problémával néznek szembe. Először is azzal, hogy a munkaerőpiacon eh, egy ideig nem jelennek meg, ez közvetlenül kihat a kapcsolati hálózatukra és a munka lehetőségükre. Másrészt nem eh, jutnak ez idő alatt eh, jövedelemhez. Nos, a legtöbb önfoglalkoztató egyedül dolgozik, ezért nem számíthat arra, hogy valaki eh, pótolja a munkájukat. Ez két dolgot tehetnek, vagy takarékoskodnak a szülést megelőzően, ami elég nehéz, vagy pedig a lehető leghosszabb ideig dolgoznak a szülés előtt, és a lehető leghamarabb munkába állnak a szülés követően. Úgy gondoljuk, hogy emiatt a tanácsi direktívában 92-estől kezdve feltétlenül olyan intézkedéseket kell hozni, E, amelyek pozitív értelemben támogatják a nemrégiben szült, illetve szoptató, önfoglalkoztató asszonyokat. Itt hasonló szabályokra lenne szükség, mint az egyéb területeken működő Európai Uniós szabályozásokban. Nagyon érdekes ez a téma. Együtt azonban szeretném megkérdezni önöket arra is, hogy mi újság ezzel a 6 hetes kötelező időszakkal, amely az új direktívában szerepel ez 6-7 kötelező időszak, de vajon ez az önfoglalkoztató, önálló vállalkozó asszonyokra, lózókra is vonatkozik-e? Másrészt a végrehajtásért felelős testület kapcsán fölmerül a férfiak és a nők méltányos egyenlő bánásmódban való részesítésének a kérdése, emberi jogi eh, eh, szempontból is, ezért a rend, jelenlegi rendelkezéseknek a végrehajtása tagállami szinten azonosnak kell, hogy legyen az egyenlő bánásmód szempontjából, az emberi jogok érvényesülése érdekében is. Obrigado, Sra. Thompson. Tenho a palavra a Figueiredo. Köszönöm Thomson? asszonynak és Figueredo asszonynak adom meg a szót. Köszönöm elnök asszony. Nos, fontos ponthoz jutottunk ebben a vitában, és szeretnék gratulálni Rödik asszonynak, mert sok éve, sok alkalommal felvetette ezt a kérdést az Európai Parlamentben több jogalkotási mandátum eh, ciklus alkalmával. Ez a probléma 20 éve eh, fennáll. És eh, Lüling asszony soha nem volt hajlandó arra, hogy a nyomás előtt meghátráljon. Másrészt én is egyetértek Luling asszonynal jó néhány felvetése kapcsán, különösen amikor azt mondja, hogy ezek a szabályok, amelyeket ő javasol, ezek minden önfoglalkoztatóra vonatkozzanak, és ne csak a mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozókra. azt is eh, mondja Luling asszony, hogy olyan rendszert hozunk létre, amely az egyéb eh, dolgozókra vonatkozó szabályokhoz hasonlatosak, hiszen nagyon gyakran az önfoglalkoztatók valójában kényszervállalkozók inkább, mint, eh, mint klasszikus értelembe vett vállalkozók. Ezt pontosan tudjuk, és éppen emiatt fontos lenne, hogy a szabályok meglehetősen hasonlóak legyenek. Bizonyos országokban az Európai Unión belül teljesen egyformán kezelik a fizetésből élőket, illetve az foglalkoztató vállalkozókat, de nem minden országban áll ez fönt. Ezért fontos, hogy ez a direktíva vagy módosítása, vagy továbbfejlesztése kerüljön, javítsunk rajta, és menjünk el a lehető legmesszebb ebben az irányban. Azaz próbáljuk meg minél közelebb hozni egymáshoz a bérből, fizetésből élő alkalmazottak, illetve az ön, önálló vállalkozók helyzetét mind a társadalmi támogatások, szociális támogatások, szociális védelem terén, mind az egyéb vonatkozó kérdésekben Luding asszony javaslatai feltétlenül javítanának a közös állásponton, Van, ahol eltér a véleményen kisebb mértékben, ez például a szülése kapcsolatos szabályozások témájában áll fenn. Úgy gondolom, hogy nem kellene elfogadnunk a tanács álláspontját abban a szempontból, hogy másképpen kéne kezelni a várandós nőket és az anyákat. Úgy gondolom, hogy nem kellene más módon bánnunk velük, attól függően, hogy alkalmazottak vagy önfoglalkoztató, önálló vállalkozók. Úgy gondolom, hogy e bizottságban, a második olvasatban ennél jobb eredményt is el tudunk érni, még annál is, amit Luling asszony javasol javaslatnak a második részében. Az első részét ugye egyetértek, valóban azonos eh, mértékű szülési szabadságot kellene biztosítanunk, ahogyan azt a 92-es direktíva előírja. Ugyanakkor eh, Luling asszony javaslatainak második részében, ahol azt mondja, hogy meg kellene várnunk, amíg ezt a, módosít, amíg ezt a eh, direktívát módosítják. Nos, ebben a szakbizottságban mi már elfogadtunk egy módosítót, amelyet sajnos a parlament többi eh, eh, szintjein nem fogadtak el. Úgyhogy nem tudom, hogy ez az irány eh, mennyire célszerű. Az Európai Bizottságnak nem az a feladata, hogy egyszerűen egy újabb jelentést nyújtson be. Úgy gondolom, hogy azt kellene tennünk, és Luding asszony is tudja, hogy ez bonyolult és nehéz lesz, meg kellene eh, próbálnunk rábírni a, a tanácsot, hogy új direktívát fogadjon el és hajtson végre. A jelenlegi direktívának is ki kellene persze mondani ettől függetlenül, hogy az ön foglalkoztató vállalkozók, a vállalkozók és ő, az ő eh, házastársaik eh, azonos mértékű juttatásokat élvezzenek, és így el tudnánk kerülni a hosszas vitát azzal kapcsolatban, hogy mire is gondolunk pontosan, hiszen már megvan a 92-es direktíva. És itt most az ötös módosítóra utalok, amelyet Luding nyújtott be. Ahogy említettem, ennek az első részével egyetértek, ami a második részét illeti, ott azonban azt hiszem, hogy többre is törhetünk. Ez azt jelenti, hogy apró módosításra lenne szükség a módosítás szövegében, szövegében a 14-es módosítás szövegében, és hogy ez összeilleszkedjék az módosító van. Ami a többi módosítót illeti, úgy gondolom, hogy alapvetően ezeket el tudjuk fogadni. Löning asszony arra törekszik, hogy a tanácsi közös álláspontot tökéletesítse. Ezzel együtt úgy gondolom ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy egy minimális szintű szociális védelemet, védelem biztosított legyen minden nő számára, függetlenül attól, hogy alkalmazott munkavállaló, vagy pedig önálló vállalkozó önfoglalkoztató. És ennek vonatkoznia kell a partnerekre, elismert partnerekre, házastársakra, életársakra is, függetlenül attól, hogy a mezőgazdaságban, a szolgáltatásban, vagy bárhol máshol tevékenykednek. Tehát végső soron e, egy garantált jövedelmet kellene biztosítanunk mindenki számára az Európai Unióban Természetesen tiszteletben kell tartanunk az országok közötti különbségek, azonban, különbségeket azonban kell egy minimális alapszint. Úgy gondolom, hogy ezt az álláspontot kellene magunkévá tennünk. És úgy gondolom, hogy a következő lépésnek az kell lennie, hogy két-három módosítóval még kiegészítjük azt a javaslatát, és aztán meg lesz a közös álláspontunk a szakbizottság szintjén. Elnök, Köszönöm szépen. A következő felszólaló egy-két különleges vendéget is magával hozott, 10 és 12 évesek. Örömmel látom ezeket a fiatal embereket, akik ennyi, akiket ennyire érdekel a nemek egyenlőségének kérdése. Nagy figyelemmel hallgatják az ügymenetet, és meg is adom a szót. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, azt hiszem, hogy a gyermekeink nevelésének, oktatásának része kell, hogy legyen mindez, és remélem, hogy a gyermekeink majd elviszik ezt az üzenetet a tanáraiknak is mindenképpen nagyon jó irány indult el. Először is szeretném megköszönni kollégá, kolléganőnk Astrid Lulling munkáját, aki fáradhatatlanul dolgozott ezen a nagyon nehéz dosszién. Annak érdekében, hogy a nők helyzetét, helyzetén javítson, és itt konkrétan a független vagy önálló tevékenységet folytató nőkről van szó többek között. Ahogy Figeridó asszony is mondta az előbb, tudatában kell lennünk annak, hogy a mai munkánk 25 évvel ezelőtt, negyed századdal ezelőtt kezdődött. Akkor kezdtük el ezt a folyamatot, a az önálló tevékenységet folytató nők érdekében. Igen, e, feladatunk most már, hogy lezárjuk ezt a munkát, és olyan intézkedések szülessenek, amelyek elfogadhatók mindenki számára. Mert mi elköteleztük magunkat a dolgozó nők mellett. Egyetértek azzal, ami elhangzott nevezetesen, hogy minden ágazatot le kell fedni az önálló tevékenység terén. Ugye Krista Klass elmondta, hogy a mezőgazdaságban dolgozók számára mennyire fontos, hogy ez a rendelkezés őket is lefedje, de minden önálló tevékenységet folytató személynek mindenképpen élveznie kell ezeket a juttatásokat és a védelmet. Köszönetet mondok Lulling asszonynak a, azért a szellemért, amelyben tárgyal a tanácssal, a bizottsággal, a különböző politikai frakciókkal. Nagyon hálás vagyok neki azért, mert meghallgatta néhány tagállam kérését, javaslatát, beleértve Franciaország javaslatát az ötös módosítóval kapcsolatosan. Nevezetesen, hogy új, az új fogalmazás, az új szöveg megszövegezése ezen módosítónak jó, és én csak is köszönetet tudok mondani neki a 11-es módosítóval kapcsolatosan, és úgy gondolom, hogy jó ez a szöveg, és vannak olyan alkalmak, amikor is speciális intézkedésekre van szükség az önálló tevékenységet folytatók esetében. Tehát nem minden fedheti le az általános munkavállalók és az önálló tevékenységek folytatók feltételeit. Ugye itt a különböző juttatásokról van szó, az anyasági segélyről, amelyek kiegészíthetik a már rendelkezésre álló intézkedéseket. Tehát itt egy nagyon nyitott módosítóról van szó, amely lehetővé teszi az, hogy igenis differenciálhassunk nemzeti szinten is. Még egyszer köszönöm Astrid Lulingnak ezt a munkát, és megbízunk őt azzal, hogy zárja le ezt a nagyon nehéz munkafolyamatot. Köszönjük. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Osszon úr következik. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, önök asszony, Esztele asszony. Engedje meg, hogy sajnos ezt nem tudom megállni, hogy elmondjam, hogy egyetértek Figarédő asszony észrevételével, annyiban, hogy hangsúlyozni kell, valóban eh, Lulling asszony ebben a szakbizottságban és az ő kitartása ahogyan biztatta a bizottságot és más intézményeket, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, tehát emiatt jöttünk el ma, enélkül nem lehetnénk itt, és ez nagyon fontos dolog. Aztán azt is nagyon világosan leszeretném szögezni, hogy ez egy kisebb fajta csoda, hogy ma itt lehetünk a második olvasat alkalmával, csak egy évvel ezelőtt, amikor a tanácsban tárgyaltunk erről a dossziéről nagyon erős ellenállással találkoztunk, nem a részletkérdésekben, hanem magával az elvvel szemben volt ellenállás, vagyis hogy legyen egy ilyen irányelv a pénzügyi válság kellős közepén. Szociális biztonsági kérdéseket tárgyaltunk, a tagállamok úgy gondolták, hogy ez teljesen téves, nem helytálló, nem időszerű, igen erős elő, érzéseket tapasztaltunk a tagállamok részéről, már a téma megvitatásával kapcsolatosan is nagyon sok munkát vett az igénybe, illetve kellett hozzá a svéd elnökség munkája, illetve a parlament jelentése, hogy a tanácson át menjen ez a téma. És lehet, hogy jobb is lehetett volna az eredmény, vagy az alkú eredménye, de lehet, hogy el is sikkadhatott volna a téma, minden esetre a bizottság ezt a megállapodást úgy fogadta el, hogyha nem fogadjuk el, akkor nem is lett volna megállapodás a tagállamok között. Ez azért fontos, hogy szem előtt tartsuk, mert ezzel az észrevétellel kell támogatnom Luling asszony előadásából azt a véleményt, hogy ez egy nagyon nehezen kezelhető ügy, és szembe kell néznünk a valósággal is. Ennél többet igazából nem nagyon tudunk elérni. Lehet, hogy nagyon súlyos megállapítás ez, de a bizottságnak ez is a feladata, hogy ezt most leszögezze. Ezért nagyon nagyban egyetértünk azokkal a módosító indítványokkal, amelyeket Luling asszony indítványozott a jelentés tervezettel kapcsolatosan, hiszen ezek javítják a jelentés színvonalát, nem biztos, hogy mindegyik átmegy a tanácson, de minden esetre a céljuk az, hogy valóban őszintén javítsák a szöveget, ezért minden esetre teljes messzélességgel támogatjuk ezt a jelentéstervezetet. A tanács álláspontjával kapcsolatosan néhány dologra rá szeretnék mutatni. Ez azért lényeges, hogy bizonyítsuk, hogy valódi előrehaladás történt. A 86-os korábbi irányelv végrehajtása nem volt lehetséges. Részben azért, mert ugye ez a házastársak szociális védelméről szólt, és ez egy közvetett ellátás volt, ami azt jelenti, hogy a házas társra vonatkozó szabályok tekintetében nem volt kötelezettségük a tagállamoknak, és éppen ezért volt lehetetlen végrehajtani az irányelvet. Mindig volt egyfajta közvetett ellátás vagy védelem, és amit most látunk itt, egy kifejezett, közvetlen szociális védelem a vállalkozásban közreműködő házastárs számára. Ez nagyon fontos, hogy el tudtuk érni, de ez a 85-ös vitától annyiban eltér, hogy itt most 0-ról 14-re sikerült elmozdulnunk, ez óriási nagy előrelépés, különösen ilyen időkben, amikor nyomás alatt vannak a szociális védelmi rendszerek. Még egy észrevételem volna, amit meg szeretnék osztani önökkel, és bizonyára Luling asszony részletesebben vagy világosabban ki tudja ezt fejteni. A lényeg, hogy Thomson asszony is felvetette ezt a kérdést, a kötelező jellege a szülési szabadságnak, és ezt a 92-85-ös irányelvel is összekötötték, és ez azért lényeges, mert most más kategóriákról beszélünk, nem csak mezőgazdasági munkavállalókról, vagy vállalkozókról, hanem meg kell vizsgálnunk a gyakorlati végrehajtást is, hogy a 92-85-höz nagyon közel érkezünk. Nézzük például egy önfoglalkoztató doktornő, egy orvos esetét, és hogyha a 92-85-öt teljesen alkalmazzuk, és ott van a kötelező szabadság, akkor jogászként én azt mondanám, hogy ez azt jelenti, hogy ez az orvosnő még csak meg sem nézheti az e-mailjeit a kötelező szabadság alatt, hiszen más helyzetben van, mint egy munkavállaló. Lehet, hogy így elveszít ügyfeleket, hiszen hozzá sem érhet a munkaeszközeihez a kötelező szabadság időszaka alatt. Ezért nagyon lényeges, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha 92-85-höz túlságosan közel húzzuk meg ezt a vonalat, és a nulláról 14-re való elmozdulás, amit a tanács egyébként javasol, olyasmi, ami igazi előrelépést jelent, és úgy vélem, hogy nagyon lényeges, hogy most megpróbáljuk törvénybe foglalni mindezt, vagyis, hogy ezt végre is lehessen hajtani. Aztán néhány észrevétel, amit talán még fontos megemlíteni, az is nagyon fontos, hogy a különböző társaságok, a különböző szövetségek bírósági jogi eljárást indíthassanak, a házastársak nevében, és pozitív felépésre is lehetőség van, és ez előre mozdítja a nők vállalkozói tevékenységének ügyét és erre nagyon nagy szükség van, hiszen demográfiai kihívásokkal találkozunk, a válság hatásai miatt is biztatnunk kell mind a férfiakat, mind a nőket a vállalkozói tevékenység felvállalására. Nem akarok túl hosszasan beszélni, de minden esetre hangsúlyoznom kell, hogy teljes mértékben támogatom a jelentés tervezetet. Köszönöm szépen. Köszönöm, Olszen úr. És hogy lezárom ezt a nagyon érdekes eszmecserét, visszaadom Luling asszonynak, az előadónak a szót. Merci. Euh. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani mind azoknak, akik felszólaltak a vitában, részt vettek a vitában. Teljes mértékben egyetértek Krista Klassz asszonyal, nincs is hozzátenni valóm. Ami Thompson asszonyt illeti, igen, azt látjuk, hogy a mozgás tér azért már nem korlátozó teljes mértékben, ugyanis a tanács elfogadta a módosító javaslatunkat, Nevezetesen ugye a tanács csak a mezőgazdasággal foglalkozott, de elfogadta a mi új módosítónkat, ahol is azt mondjuk ki, hogy javítani kell az önálló tevékenységet, önálló tevékenységet foglalkozó nők, és a, ha férfiakról van szó, akkor a házastársak és elismert partnerek életfeltételeit lehet kereskedelmi tevékenység, mindenféle független tevékenység. Például az én országomban nagyon sok orvosnak az asszisztense vagy a titkárnője a felesége, tehát a házastársa. Tehát mindent minden független önálló tevékenységet foglal, tevékenységet üző személyt le kell, hogy fedje a biztosítás. Ami pedig azt, hogy az hogy a, tehát, hogy az adó a fiskális területen levonhatják-e az adójukból a befizetett járulékokat. No, ezen a területen is volt javaslatunk, egy hosszú módosítom volt, tehát az adó adó le, eh, levonással kapcsolatban. Na most, ami ezt a témát illeti, ez igazából a szubszidiaritás elvéhez tartozik. Tehát minden tagállamnak, saját magának kell eldöntenie azt, hogy levonhatják-e az adójukból a biztosítást kapcsolatos költségeket. Az én országomban minden független tevékenységet űző személy ezt megteheti a mezőgazdaságban és más területeken is, de ismétlen a tagállamoknak maguknak kell eldönteniük ezt. Úgyhogy itt erről nem is kell éppen ezért erről beszélni. Ami pedig a szanyasági vagy szülési szabadságot illeti, nem lehet semmit kötelezővé tenni. Nem lehet függetlenek számára kötelezővé tenni. Ezt ugyanis nem lehet sehogy ellenőrizni ezt a személynek magának kell eldöntenie, hogy mennyi ideig akar elmenni szülési szabadságra. Nagyon nehéz, ugye például egy orvos nőnek azt mondani, hogy hát most fel fogod függeszteni a munkádat, nem lehet kötelezni, ugye ezt a bizottság képviselője is, ha jól értettem, erre utalt. A mi módosítónk szövege teljesen világos, figyelembe kell venni az egyenlő bánásmódot minden területen. Ezt világosá tettük. Ami Figeidó asszonyt illeti köszönetet szeretnék neki is mondani. Igen, ez így igaz, több mint húsz éve már e, foglalkozom ezzel a témával, és a tanácsot, a bizottságot is rendszeresen megkerestem, sőt, most a bizottságnak azt mondom, hogy az elkövetkezendő 20 évben nem fogom háborgatni őket már ezzel a témával, éppen ezért én is véget szeretnék vetni ennek a, há, tehát annak, hogy háborgatom a bizottságot, hogyha most meg tudunk egyezni. Ami az alkalmazási területet illeti, ahogy már mondtam, ez minden kit érint, aki önálló, független tevékenységgel foglalkozik. Persze, természetesen a tagállamok rendszerétől is függ ez, hogy a házastársak számára ugyanolyan rendszert fogunk bevezetni, mint a maguknak a vállalkozók számára. Ugye ezt az irányelv is kimondja, lényegében elég messze ment el az irányelv, de a tanács véleményét én nem tudom megváltoztatni, Ugye a bizottság képviselője egy kis csodáról beszélt itt. Én tudom, hogy mi miről volt szó a tanácsal volt tárgyalások során, de ez az egész dosszié, igen, nagyon kényes dosszié. A tanácsnak voltak olyan tagjai, akik a válságot hozták fel most oknak, azért, hogy ne kelljen dönteniük. Én úgy gondolom, hogy éppen ezért most már leszeretném zárni ezt a témát, és el szeretném fogadtatni ezt az irányelvet második olvasatra az összes módosítóval, amelyeket javasoltunk, és majdnem biztos vagyok abban, hogy erre ez sikeres lesz. Ami az anyasági témát illeti, Figerido asszony más véleményen van, de úgy gondoljuk, hogy ebben az irányelben nem kérhetünk olyan dolgokat, amelyeket a másik irányelv nem fogadott el. És nem tudjuk, hogy mikor ö, tudunk tovább menni. Most nullától 14 hétig ö, irányoztuk elő ezt az időszakot, mármint a szülési szabadságot, és hogyha a munkavállalók szülői szabadságának idejét megváltoztatják, akkor lehet majd csak intézkedéseket hozni. Tehát mi most nem kérhetjük azt, nem kérhetünk olyan dolgokat, amelyek nem világosak az irányelvben, tehát a 92-es irányelvben. Um, text. Tehát úgy gondolom, hogy ez a szöveg, amelyet én javaslok, elég messze megy el, és remélem, hogy meg tudom majd győzni a tanácsot. Ahogy már mondtam, nem szeretném én se azt, hogy kötelező legyen mindez, de legalább már az összes önálló tevékenységet folytatókat le tudjuk így fedni. Morán asszonynak is köszönöm mindazt, amit elmondott a gyermekekről. Nekem nincs unokám, de ö, esetleg vannak ö, unoka, kis unoka hugaim, akiket elhozhatok hogy konkuráljak Morán asszonyjal. Ami a 11-es és 15-ös módosítókat illeti, meg fogjuk találni a megfelelő szövegezést, és a francia képviselettel is felvettem a kapcsolatokat, velük tárgyaltam, úgyhogy megnyugodhat, a megfelelő szöveget meg fogjuk találni. Köszönetet mondok a bizottság képviselőjének is, mert ugye én őket háborgattam, háborgatom most már húsz év óta őket, de hát ez kifizetődő volt, ahogy látják. De én nem vagyok olyan valaki, aki le, leáll és felhagy dolgokkal, de ez nem egy, zaklattam őket, az igaz, de nem szexuális zaklatásról volt szó. És ahogy már mondtam, most ígérhetem, hogy nem fogom többé zaklatni a bizottságot az elkövetkezendő 20 évben, de lehet, hogy majd utánam lesz e, valaki, aki ezt folytatja, ezt a munkát, egy férfi vagy egy nő. Köszönöm még egyszer mindenkinek a munkáját, köszönöm, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy ez a kis csoda a tanácson belül megvalósuljon az ellentétes vélemények ellenére, hogy tárgyalni fogunk, és biztos, hogy meg fogunk egyezni a második olvasatra. Mindenkinek egy nagy-nagy köszönet. Köszönöm szépen, Luling asszony. Este dossiê seja... Természetesen mindannyian reméljük, hogy sikeresen le tudjuk zárni ezt az ügyet. Remélem, hogy Luling asszony hosszadalmas kampánya így sikeresen fog lezárulni az önálló vállalkozóként tevékenykedő férfiak és nők számára. Most akkor az ütemezés, a módosítók benyújtásának határideje április 8-a délután 5 óra. A szakbizottsági szavazásra május 3-án vagy 4-én kerül sor, a plenáris szavazás pedig Strasbourg május 2-án kerül levezénylésre. A napi pontok közül az ötöset ezzel letudtuk, rátérünk a hatosra, amely Figerédő asszony jelentése a nők és férfiak közötti egyenlőség vonatkozó ütemterv eredményeinek értékelése és előretekintő ajánlások. Ugye az ütemterv az 2006-2010-re vonatkozott, és megadom a szót Figerédő asszonynak. Presidente, ehm, Este segundo debate sobre... Eh, Köszönöm, ez a második vitánk ezen jelentés tervezet kapcsán. A 2006-2010-es ütemterv eredményeivel kapcsolatban ez a nők és a férfiak közötti egyenlőséget célozta meg, és ugye kitérünk az előretekintő ajánlásokra is a néppártnak voltak bizonyos fenntartásai, ellenvetései azzal kapcsolatban, amelyet, amit megfogalmaztam, és az árnyék jelentéstevők ülésének eredményeként előrelépésre kerül sor. A célom az, hogy a lehető legszélesebb egyetértést alakítsam ki ezen jelentés kapcsán, és remélem, hogy ez a jelentés végül fontos hozzájárulást jelent majd egy jövőbeli eh, stratégia kialakításához, amely a nemek tényleges egyenlőségének megvalósítását célozza majd. Egyúttal természetesen ez követi majd, eh, utógondozza majd az Európai Bizottság által tett javaslatokat is. Eh, szeptemberre új javaslatok is születnek majd. Reding asszony is utalt erre, és remélem, hogy ezt a jelentést is, pontosabban Reding asszony eh, tett ilyen javaslatot, és úgy gondolom, hogy ebből a szempontból is érdekes az, hogy eh, minél nagyobb eh, egyetértéssel tudjuk az Európai Parlament következő ülésén elfogadni ezt az anyagot. Jó néhány olyan kérdést tárgyalók, amelyet a képviselők felvetettek, e, sok képviselő saját javaslatokat is megfogalmazott a jelentés tervezett kiegészítéseképpen. Önök is tudják, hogy a jelentés terjedelme korlátozott, korábban is említettem már, hogy nem tudtam minden gondolatot belefoglalni, amelyet szerettem volna. Ezzel együtt hét új javaslatunk van, és néhány módosítást is eszközöltem a jelentés tervezett szövegében. Úgy gondolom, hogy ezeknek a beépítése lehetővé teszi majd, hogy valóban széles egyetértés támogassa majd a képviselők részéről a jelentés tervezetet. A 8-as és a 9-es módosítók vonalkoznak a 11-es és a 17-es bekezdésekre. A többi javaslatok arra vonatkoznak, hogy új dolgokat, vonatkozásokat építsünk bele a jelentésbe. Hogyha megnézzük a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es módosítókat, akkor látni fogjuk, hogy ezek a 2000 2007-2010-es ütemtervvel kapcsolatosan fogalmaznak meg ügyeket. Ez ugye hat fontos, hat főbb témát, gazdasági kérdéseket, foglalkoztatást, fizetéseket érint. Ezek a módosítók arra mutatnak rá, hogy bizonyos előrelépésekre sor került, azonban a fejlődés valójában korlátozott volt ezért rámutatnak arra, hogy most új javaslatokat kell tennünk, hogy a foglalkoztatás világában küzdeni tudjunk a nemek közötti eh, jövedelmi viszonyokban látható táthangó eh, szakadék ellen eh, tudjunk segíteni a magánélet és a munkavilága közötti egyensúlyozás, teremtés terén a módosító az anyasági, apassági szabadsággal is foglalkozik, stb. Ezen a területen valóban még előrelépésre van szüksége. A négyes, módosít, négyes számú módosító arra utal, hogy továbbra is eh, megkülönböztetés érvényesül a nők képviseletében, a döntéshozatalban és a politikában. Az ötös pont a Daphne 3-ra utal, ez nyilvánvalóan nagyon fontos program. és azt mondja, hogy valóban további lépésekre van szükség a nemi alapú erőszak megszüntetése érdekében. A hatos módosító a nemi egyenlőségnek a közösségi oktatási képzési programokba való bevonására vonatkozik a társadalmi sztereotípiák csökkentése érdekében. Ezen a területen is sok munkára van még szükség. Eh, és ezt fogalmazok meg, hogy itt is további javaslatok megfogalmazásra van szükség. A hetes módosítóban arra hivatkozunk, hogy az Európai Bizottság elkötelezte magát a Milánoni Fejlesztési Nyilatkozat és a Beijingi eh, Akcióterv úgynevezett platform elvei mellett, a jelentés későbbi részében ezek a vonalkozások alaposabban és kidolgozásra kerülnek. Ahogy említettem, a 8-as és a 9 es módosítóim a jelentés eredeti szövegére vonalkoztak. A 8-asban töröltem a 12 eh, területre vonatkozó részletes hivatkozást, mert a korábbi hat módosítóban ez a 12 terület többé-kevésbé lefedése került. A nők és a szegénység, a nők oktatása és képzése, a nők és az egészség, a nők ellen erőszak, a nők és a fegyveres konfliktusok, és így tovább. Azt is elfogadtam, hogy ezekre a pontokra kiterjed maga az ütemterv. Aztán rátérve a 9-es módosítómra, Ez a szexuális, illetve a termékenység a gyermekvállalással kapcsolatos jogokra vonatkozik. Itt visszahivatkozunk egy korábbi Európai Uniós eh, állásfoglalásra, de úgy gondolom, hogy nem kell mindenre visszahivatkoznunk, amit eh, korábban eh, megfogalmaztunk. Itt egy tavaly februári állásolásra van szó, nem kell mindent elismételni. Úgy gondoltam, hogy ezzel nagyjából elmondtam vázlatosan a módosítók tartalmát. Talán lassan fölkészülhetnénk arra, hogy hogyan is vívjuk meg a csata további részét, a vita hogyan folyik tovább Hogyha vannak esetleg eh, szándékok arra, hogy további módosításokat benyújtsanak, 9-ig eh, erre van lehetőség még. Addig várjuk az esetleges módosító javaslatokat. Úgyhogy megvan az új ütemezés, amelyet az árnyék jelentéstevő külésen elfogadtunk. Köszönöm szépen. Most megnyitom a vitát a jelentéstervezettel kapcsolatosan. Gomes kolléga az első felszólaló, ismét portugál nyelvet hallhatunk. Köszönöm, elnök asszony! És köszönöm a bizottságot, hogy megjelent a körünkben. Ez nagyon fontos kérdéskör volt a különböző szakbizottságokban. E, e, Különösen érdekes volt a Védelmi Albizottságnak a hozzájárulása. Köszönöm Figueredo asszonynak a kiváló munkáját, és nagyra értékelem azt, hogy milyen módosításokat e, indítványozott a jelentéstervezettel kapcsolatosan és azért is hálás vagyok, hogy elfogadta azt a módosító indítványt, amelyet eh, én nyújtottam be. Úgy érzem, nagyon időszerű ez a jelentés, és nagyon fontos hozzájárulás lesz a bizottsági javaslatokhoz, amelyet eh, Reding asszony készít elő illetve a stratégiához is hozzá fog járulni, hiszen van egy ilyen stratégia a nők és férfiak közötti egyenlőség elemozítása érdekében. Teljesen egyetértek Figueredo asszony jelentésének megállapításaival, például az éves rendszerességű háromoldalú megbeszélések, illetve az európai intézmények által szervezendő konferencia szükségességével a nemi szerepekkel kapcsolatos mutatók kidolgozása nagyon fontos, hogy nyomon tudjuk követni a nők helyzetét, A biztonsági kérdésekkel kapcsolatos tapasztalatomra visszatekintve elképzelhető, hogy én is készítek majd módosító indítványokat, még mielőtt lejár a határidő, de minden esetre amikor a megfelelő főigazgatóságok munkájára kerül hivatkozás a tanácsnál és a bizottságban. A nemek közötti egyenlőséggel persze ők is foglalkoznak, és egyfajta akciószolgálat jött létre. És nekik sem szabad megfeledkezniük a nemek közötti egyenlőség kérdéséről. Jó elképzelés volna ebben a jelentésben is hangsúlyozni ezt a vonatkozást, hiszen abból kell kiindulnunk, hogy biztosítani kell, hogy megfelelően képviseltetik magukat a nők a külső akciószolgálatban is, ha már ott dolgozhatnak. 2000 2007-ben is készítettem már egy jelentést erről, és úgy éreztem, hogy van egyfajta aránytalanság a, az Európai Bizottságban a döntéshozó pozícióban lévő nők számát tekintve, és azóta nem sok minden változott. Ebben az esetben is úgy gondolom, hogy megfelelő erőlerépésre van szükség, hogy magukban az intézményekben is érvényesüljön a nemek közötti egyenlő bánásmód. A 9-es módosítást eh, tekintve, illetve a 11 és 12-es bekezdést eh, a jelentésben, itt egészen világosan kiderül a szövegből, hogy eh, nagyon fontos a praktikus megközelítés a nemek közötti egyenlőség területén, és a külpolitikánkban is kell, hogy érvényesüljön ez az elv. Azt is javasolnám, hogy talán legyen egy másik hivatkozás itt, az év, az ezredfordulós fejlesztési célokra hiszen vannak itt olyan politikák, amelyeknek megvan a lehetőségük arra, hogy a nők kezébe nagyobb hatalmat adjanak. Persze magunk is kezdeményezhetjük ezeket az intézkedéseket itt a parlamentben, de azért nem baj, hogyha ez a jelentésben is megjelenik. Ugyanígy vonatkozik ez a biztonsági védelmi politikára, és erre a szakpolitikára hivatkoznunk is kell a jelentésben, hogy a nők álláspontja is megfelelően napirendre kerüljön, már ami a külpolitikát, a védelmi politikát, ennek, ennek a megfogalmazását illeti az EU-ban. Azt is el kell mondanunk, hogy a tagállamok nak végre kell hajtaniuk a 1325-ös határozatot. Ez egy ENSZ határozat a békemissziókkal kapcsolatosan, és ezt is ki kell mondanunk, hogy ebben a munkában is figyelembe kell venni a nők szerepét. Egyébként gratulálok a raportőrnek, Thompson asszonynak adom meg a szót. Uh, Köszönöm, sajnos az árnyék előadó nem tudott megjelenni, hiszen a kollégák annyira fontosak, hogy sok dolguk van, tehát ő Norvégiában van, én megígértem neki, hogy felolvasom azt a szöveget, amivel hozzá szeretett volna járó a vitához. Kedves kollégák, mivel külföldön kell tartózkodnom, sajnos nem lehetek itt, amikor ezt a nagyon fontos jelentést tárgyalják. Először is nagyon elégedett vagyok, hogy közelebb vagyunk a kompromisszumhoz most, mint két héttel ezelőtt voltunk. Szeretnék köszönetet mondani Figueredo asszonynak, mert nagyon együttműködő volt és nyitott volt a vitára. Az új kilenc, a kilenc új módosító indítvány nagy előrelépést jelent a 2006-2007-es egyenlőségi stratégiához képest, de azért szeretném néhány dologra felhívni a figyelmüket. A korábbi módosító indítványaimra is rámutatnék. Szeretném, hogyha világosabban fogalmaznánk az erőforrásokkal kapcsolatosan, hogyha konkrét akciókra, konkrét politikákra gondolunk, és hogyha jól értem, akkor erre törünk, akkor erőforrásokra van szükségünk nagyon régóta kitartottam emellett, hogy az új stratégiát úgy kell kidolgozni, hogy megfelelő európai anyagi erőforrások is rendelkezésre álljanak. Továbbra is azt gondolom, hogy erre szükség van. Továbbra szükség van arra, hogy az Európai Bizottság használjon nemek közötti egyenlőségre irányuló módszereket, illetve ilyen javaslatokat. Harmadszor fel kell hívnunk a tagállamokat, hogy elemezzék az a vállalkozási programjaikat női szempontból, a női szerepvállalás szempontjából, illetve a diszkriminációs politikákat is felül kell vizsgálni, hiszen ez Európában több millió nő életét befolyásolja. Néhány módosítóindítványt szeretnék benyújtani, remélem, hogy a szakbizottság ezeket is megfontolja. Először is a nyugdíja közötti különbségekre mutatnék rá, a másik egy kihívás, ami a nők jogaira vonatkozik, kártára vonatkozik. Reding asszony már kiadott egy tervezetet erről, a FEM szakbizottságnak részt kell venni ennek a további fejlesztésében. Köszönöm szépen a figyelmüket. Obrigado, Sr. Thompson. Tem agora a palavra Sr. Köszönöm Thompson asszonynak a felolvasást. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani Idol asszonynak a jelentéséért. Mm, nagyon konkrét javaslokat tettünk a nők és férfiak közötti egyenlőség fejlesztésének érdekében. E, módosító indítványokat e, nyújtottam be. E, nagyon rövid leszek. Három dologra szeretném felhívni a figyelmet. Először is az Európai Intézet feladataira, nevezetesen mindenképpen modernizálni kell az intézet mutatóit a nők és férfiak közötti egyenlőség területén, mert csak így lehet megvalósítani hatékony módon a célkitűzéseket. Továbbá, amikor a belső munkáról beszélünk, Ugye van egyrészt a főigazgatóság, aztán vannak a köz- és magán vállalatok. Minden szinten biztosítani kell a folyamatosságot, és ki kell dolgozni rövid távú, középtávú és hosszú távú célkitűzéseket, valamint éves akciókat. Továbbá fontos támogatni a legjobb gyakorlatot, a jó gyakorlatot. Röviden úgy gondolom, hogy az Európai Intézet minden területen, nemzeti szinten, önkormányzati szinten biztosítja az integrált munkát. Gratulálok még egyszer a jelentéstevőnek, mert tisztázott nagyon sok területet. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, most pedig Gassier Perez úr kap szót. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Visszhangozni szeretném azokat a köszönő szavakat, amelyeket Fögeredő asszony már hallhatott e jelentés kapcsán. Általánosabb megjegyzésem lenne, vannak olyan alkalmak, amikor a szakbizottságunkon keresztül, vagy más fórumokon keresztül lehetne további küzdemet folytatni az egyenlőség érdekében, és ebben egyet is értek ezekhez az ügyekhez. Akkor is ragaszkodnunk kell, hogyha úgy hangzik, mintha csak ismételgetnénk magunkat. Láttuk, hogy bizonyos hibák azért fölmerültek, akár szándékosak voltak ezek, akár nem. Tehát európai stratégiák szintjén a nemi politikák mainstreambe fősodorba hozása nem mindenütt valósult meg, akár szándékosan, akár hiba miatt, de nyilvánvalóan fontosak a konkrét célok, a nőket be kell vonni a munkaerőpiac összes folyamatába, küzdenünk kell a fizetési a bérszakadék ellen. Fontos azokat az ügyeket is melegen tartani, amelyeket már megvitattunk, de amelyek továbbra is vitára szorulnak. Például a nemi alapú erőszak. Ez rendkívül fontos a közösségi politikák keretein belül, és bátorítanunk kell eh, az intézményeket az ez elleni küzdelemre továbbra is ragaszkodnunk kell ezeknek a céloknak a teljesítéséhez a 2020-as stratégia keretein belül is. Ennek nagyon világosan eh, nemi eh, aspektust kell kapnia a nők munkaerőpiaci bevonása a bérszakadék elleni küzdelem terén. Egyértelmű és számszerűsíthető célokra van szükség, mert ez kötelezne igazán bennünket, Európai Uniós intézményeket és tagállamokat arra, hogy az összes szükséges eszközt valóban eh, rendelkezésre bocsánsuk Elnök, köszönöm szépen. García Pérez eh, képviselőnek és Bajer asszonynak adom meg a szót. Szonyi, én egy kicsikét másról fogok beszélni, mint a kollégák beszéltek. Elismerve azt, hogy Ilda Figueiredo az egyik legszorgalmasabb közülünk, hisz párhuzamosan készít jelentéseket, nem csak ebben a bizottságban, hanem a foglalkoztatási bizottságban is. Időnként van egy olyan érzésem, hogy kihagyunk esélyeket, és azt hiszem, hogy a, ez, a, ez a jelentés ez éppen, éppen abba a kategóriába tartozik, amikor szeretnénk előre szaladni ahelyett, hogy megállnánk és visszanéznénk, és megnéznénk, hogy mi az, ami működik igazából, és mi az, ami nem működik. Erre egy ragyogó alkalom ez a jelentés, mert azt mondja, hogy meg kell nézni, hogy a, a, a roadmap, a 2006-2010-es roadmap hogy működött, milyen eredményeket hozott, merre, hol, hol vannak a hiányosságok, merre lehet tovább menni. Ezzel, ezzel szembe megértve az Ilda türelmetlenségét is, mert minnyáján, minnyáján azt szeretjük jobban, hogy most itt vagyunk, inkább nézzünk előre, mint azzal foglalkozunk, hogy mi történt a múltban. Sokkal kevésbé érdekes, sokkal kevésbé kelti fel a figyelmet is. De ha nem nézünk szembe azzal, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik, mi az, ami hatékony, mi történt menet közben, Hol nőttek a, a különbségek, hol tűntek el a különbségek, mit sikerült megoldani és mit nem, akkor igazából nem tudunk jó célukat kitűzni. Most ezen nyilvánvalóan ezen a helyzeten, hogy, hogy egy kicsikét előre szaladtunk az időbe ezzel a jelentéssel, a módosító javaslatok azok egy kicsit ezt a, ezt a kibillent egyensúlyt ezt helyre billentik, de igazából a jelentésnek mégse arról kéne szólni, hogy, hogy mit, szeretnénk, mit szeretnénk a jövőben e, egy hasonló-hasonló e, célkötekben látni, hanem arról kéne szólni a jelentésnek, hogy ebben a 2006-2010-es időszakban mi volt az, ami működött, mi volt az, ami nem működött, mi az, ami hatékony, mi az, ami nem hatékony, és merre kéne, erre alapozva merre kéne tovább menni. Úgyhogy véleményem szerint még így is a, a jelentés, azzal együtt, hogy, hogy nagyra becsülöm ezt a, ezt a hat módosítót, ami az előző, előző prioritásokkal foglalkozik, szerintem sokkal érdemesebb lett volna részleteibe menni a hat prioritásnak, hogy az adott hat területen mi valósult meg és mi nem, mi minősült hatékonynak és mi nem. Bizonyára a Gender Institute az egyik ilyen eredmény, de hogy is mondjam, tekintettel arra, hogy a, a jelentés nem erre összpontosít, nem, nem igazából arra összpontosít, hogy mi történt, hanem arra, hogy minek kéne történnie. Így egy kicsikét, kicsikét hogy is mondjam, úgy tűnik, hogy egy, egy igazából al, alap, bizonyos alapokat nélkülöző, nélkülöző ö, ö, előrejelzés készült, hogy minek kéne a jövőbe történni. Én nem hiszem, hogy, hogy ezzel a hat, hat ö, ö, módosítóval sikerült egy kiegyensúlyozott jelentést elkészíteni. És valószínű, valószínű ez nem, nem, nem szeretném, hogyha ez, ez személyes, személyes megjegyzésként venni. Ez minnyájunknak a hibá, hogy szeretünk inkább előrelézni, és nekem van egy olyan érzésem, hogy, hogy bizony időnként meg kellene állni. A gender pay gap kapcsolatos tapasztalataim, azok pontosan ezt mutatják, hogy időnként meg kell nézni, hogy mi hogyan működik, mennyire hatékonyan működik, és ennek alapján mit lehetne egyáltalán, egyáltalán tovább lépni. E, ezt a, ezt a visszanézést, ezt az értékelést egy kicsikét hiányolom a, az egész munkából, a, a bizottságnak az egész munkájából. És én úgy érzem, hogy ez is egy elszalasztott lehetőség. Lehet, hogy még valamit a módosítókkal lehet rajta változtatni, és a lehető legjobb szándékkal kértem az Ildától, hogy fogalmazza át a jelentést, mert úgy érzem, hogy így is, így is egy elszalasztott lehetőség ahhoz, hogy, hogy ez a bizottság a jövőben jó munkát tudjon végezni. Köszönöm szépen. Thank you very much, Madam Bauer. Itt dolga a palavra. Köszönöm szépen, és megadom a szót Ovir képviselőnek. Köszönöm szépen. Szeretném azzal kezden, ott kezdeni, ahol Bauer asszony befejezte, de előtte azért szeretnék köszönetet mondani Figueredo asszonynak. Mert eh, ezt a jelentést nagyon tisztességesen eh, és a jövőre fókuszába írta meg, de úgy gondolom, hogy új lendületet kéne adni az ügyeknek. Az elmúlt években nagyon sok jó ötletet megfogalmaztunk, és ezek az ötletek, akár a fizetésekről, akár az erőszakról beszélünk, ezek az ügyek két-három évtized óta eh, a vitatágyat képezik, de egy férfi központú világban nincs arra szándék, valódi eh, akarat, hogy az intézkedések megszülessenek, és a statisztikák azt mutatják, hogy valójában a fizetések, fizetés, a bérszakadék az nő, szélesedik. A 2000 2007-ben e, ez 17 százalékat volt a korábbi 14-hez képest, és az új elemzések 2009 vonatkozásában azt mutatják, hogy ez a, vagyis ez a szakadék csak tovább tágult. Úgy gondolom, hogy a megközelítésünkön kell változtatni. Azért kell küzdenünk, hogy döntéseinket helyesen valósítsák meg. Nagyon sok jó dokumentum megszületett, de az Európai Bizottság, amelynek ténylegesen van lehetőség arra, hogy tegyen is valamit, valójában nem elemezte a bizottság azt, hogy bizonyos tagállamokban miért nem hoztak valójában intézkedéseket a bérszakadék elleni küzdelem terén, vagy a nők elleni erőszak felszámolása érdekében. Az Európai Bizottság nem elemezte, hogy a nők képviselete miért olyan alacsony bizonyos területeken. A megvalósítás tehát probléma, ez az igazi probléma. Világos, hogy ezek az intézkedések nem működtek, ezért új, eredményesebb megközelítésre van szükségünk. Másodszorban mindez a szép, mindezek a szép gondolatok helyesek, helytállóak, jogosak, jók, de hiányzik mögülük a megvalósítás és a felügyelet, az ellenőrzés mechanizmusa. És e kettő nélkül az intézkedéseink nem fognak úgy működni, ahogy szeretnénk, hogy a következő évtizedekben működjenek. Végezetül a társadalom eh, eh, lelkismeretén nem javít sokat, hogyha bizonyos törvények nem valósulnak meg, nem hagyják őket végre. Elnök, köszönöm szépen! Plenkevics képviselőnek adom meg a szót. Elnök asszony, szeretnék gratulálni az előadónak, Figerida asszonynak a jelentéséért, ugyanis eh, annak érdekében, hogy tudjuk, hogy hogyan is járunk el a jövőben, a múltunkat kell elemezni de talán nem volt elég időnk ehhez az elemzéshez. Nem sikerült megvalósítani az előző útmutatókat, az irány elveket a nőkre és a férfiakra vonatkoztatva, és ugye megnézhetjük, hogy mi volt ennek az oka, hogy hol vétettük el, hogy ki a hibás, ott van a gazdasági helyzet is, valószínűleg, hogy a gazdasági helyzet is közrejátszott, aztán a szegénység is növekedett a tagállamokban, ahelyett, hogy csökkent volna. Most pedig hát azon kell elgondolkodni, hogy a nyitott módszerek, koordinációs módszerek sikeresek-e, vagy nem. Lehet, hogy ugye elfogadtuk a minimum szociális standardokról az irányelvet, és csak is egy ilyen irányelv teheti lehetővé az, hogy fellépjünk a szegénység ellen a tagállamokban. Mellesleg a nők sokkal jobban, többet szenvednek a szegénységtől, különösen most a gazdasági recesszió idején, sőt a nők általában többet szenvednek az előnytelen feltételektől. Na most, ami a bér szakadékot illeti. Erről a témáról is évek óta már vitatkozunk, de úgy tűnik, hogy az akarat hiányzik, hogy azt követeljük a bizottságtól, hogy a az irányelvet változtassa meg, hogyha nincs jó irányelvünk a jövedelmekről, bérekről, akkor nem fogjuk tudni megváltoztatni a helyzetet. Még akkor is, hogyha vannak jó példák bizonyos tagállamokban. Aztán látjuk azt, hogy az erőszak, a nők elleni erőszak növekszik, aztán az emberkereskedelem, a nők kereskedelme növekszik. Éppen ezért sokkal hatékonyabb intézkedésekre lenne szükség. Még egyszer szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és mindenképpen döntést kell hoznunk a továbbiakban. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselője kap szót. Vine asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden eh, szeretnénk gratulálni Figerító asszonynak a jelentés tervezetéért, amely egy nagyon érdekes alapot jelent majd a bizottság számára is, amikor előkészíti az új stratégiáját. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az új stratégiát azután fogjuk bemutatni, amikor, elfogad, amikor elfogadják majd a kártát. A bizottság elkötelezi magát olyan akciók mellett, amelyek 2010 és 2015 között kerülnek megvalósításra. Tehát ezt a stratégiát szeptemberben fogja a bizottság elfogadni, és ebben az új stratégiában majd láthatók lesznek a, azok az elvek, amelyeket már a kártában elfogadtunk a nők helyzetéről. Továbbá a különböző politikai aspektusok bankon túl ez a stratégia foglalkozik majd mindazon aspektusokkal, hogy hogyan lehet a kormányzás jobban biztosítani a nők és a férfiak közötti egyenlőség terén. Emlékeztetni kell arra is, hogy a bizottság szeretné megerősíteni a párbeszédet a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel, és ez is abba az irányba halad, a, amelyet Figerido asszony javasol a jelentés tervezetében. Végül pedig a bizottság bátorítani fogja a különböző kezdeményezéseket a soros elnökségek során. A stratégiában benne foglaltatnak majd azok a célkitűzések, amelyek fontosak számunkra, amelyek terén a parlament is elmondhatja majd a véleményét a nők és a férfiak közötti egyenlőség terén. Nem szeretném itt kommentálni a különböző pontokat, amelyekről a képviselők szóltak. Túl korai lenne ez még. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak arra, hogy elmondjuk a véleményünket. Elnök asszony, köszönöm szépen, és zárásképpen visszaadom a szót Figeridó asszonynak. Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony. És szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ma délután felszólalt ebben a témában, és hálás vagyok azoknak is, akik együttműködtek velem a jelentés készítésében, különösen a szakbizottság titkárságára gondolok. Köszönöm mindegyiküknek a munkájukat és a javaslataikat. Szeretnék néhány további módosítást benyújtani 9-éig. Ha jól emlékszem, ez volt a határidő. Mindenesetre szeretném, ha mindenki addig benyújtaná a módosító indítványait, és ezeket a már megkapott javaslatokkal együtt fogjuk áttekinteni. Természetesen figyelembe fogom venni a kilenc már beküldött módosítást, és remélem, hogy további indítványokat is kapunk a képviselő kollégáktól, hogy mindenre kiterjedjen, mindenre kitekintsen ez a vélemény. Szeretnék minden témát belefoglalni a véleménybe, amiről ma beszéltünk. Aztán lehet, hogy vannak olyan témák, amelyekben mélyebben el kell merülnünk az elhangzottak alapján. Van egy dolog, ami nagyon lényeges, és amire hivatkozni is kell, és ez arra vonatkozik, hogy minden oldalról szükséges a politikai akarat. A bizottság, a tanács, a tagállamok és az Európai Parlament részéről is elkötelezettségre van szükség, hogy az a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia sikere vihető legyen, Természetesen írhatunk dokumentumokat, stratégiákat, de mindezek a dokumentumok mind nagyon szép eredményt jelentenek, de semmit nem érnek, hogyha a cselekedeteinkkel nem ezt biztosítjuk ezeknek a végrehajtását a gyakorlatban. Ebben a jelentésben éppen ezért megpróbáltam felhívni a figyelmet a politikai jelentőségére annak, hogy fellépések is történjenek, és hogy a kollégák, a bizottság, a tanács tudatában legyenek annak, hogy új politikai eszközökre van szükség, amelyek segítségével biztosítható, hogy nyomon kövessük és végrehajtsuk mindezeket a javaslatokat. És természetesen hangsúlyozni kell az éves szinten megrendezendő konferencia szükségességét is, amelyen részt vehet minden érdekelt, hogy mindenki, akit érdekel a téma, tudja, milyen előrelépés történt. Tehát nagyon fontos ez az éves konferencia stratégiával kapcsolatosan, amely összefogja az érdekelteket, a női szervezeteket, illetve a terepen dolgozó egyesületeket, nagyon fontos felhívni a tagállamok figyelmét, az nemzeti parlamentek, nemzeti kormányzatok figyelmét a stratégiára, hogy tudatában legyenek, hogy létezik ilyen stratégia. Egyébként csak írott malaszt, üres szó marad ez a stratégia. Ezért akartam hangsúlyozni többször is ezt a témát ebben a jelentésben szükséges ez a politikai kötelezettségvállalás, különösen a bizottság és a tanács részéről, hogy ez a stratégia ne csak egy további bizottsági dokumentum legyen, hanem tanácsi dokumentumá nője ki magát. És természetesen a stratégiát megfelelően meg kell vitatnunk itt az Európai Parlamentben is. Ezek mind alapvető jelentőségű dolgok, hogyha új energia löketet szeretnénk adni az egyenlőségért folytatott harcnak. Megismétlem, új gyakorlati eszközökre van szükség, hogy nyomon tudjuk követni ennek a stratégiának a végrehajtását, és ezt éves szinten meg tudjuk tenni. Ugyanakkor természetesen erős politikai akaratra, eltökéltségre is szükség van, hogy előrelépést elérjünk. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában, és köszönöm azt is előre, hogyha a kollégák további módosító indítványokat nyújtanak be. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig, ami a határidőt illeti. A módosítások benyújtásának határideje április 9-e dél Nálunk május harmadikán, negyedikén kerül sor a tárgyalás és illetve a júniusi plenáris ülés tárgyalja majd ezt a véleményt. A hatodik napi rendi pontot ezzel le is zárhatjuk. A hetedik napi rendi pont tárgyalása következik. A 2014-es év felé a nők és az EU közötti kapcsolatok. Most az Európa, Euróbarométer felmérés kimutatás eredményeiről beszélünk majd. Kratza asszony az előadó, aki az Európai Parlament alelnöke, és a mi szakbizottságunk tagja. Kráca asszony, öné a szó. Nagyon köszönöm, elnök asszony és köszönetet szeretnék azért mondani, hogy lehetőséget kaptam. Ennek a Köszönöm. Azt kértük, hogy ezt az érvelést mindenképpen vegyük be, ugyanis márciusban, a márciusi nőnapon az Európai Parlament megszervezett egy szemináriumot e témával kapcsolatosan nevezetesen, hogy mégis a nők és az EU közötti kapcsolatok útban 2014 felé. Ez egy nagyon fontos vita volt, és a tagok is részt vettek a mi bizottságunkból ezen a szemináriumon, ezen az ülésen. Ugyanis nagyon fontos az, hogy az Európai Unió közel legyen a nőkhöz és tudjuk, hogy nagyon nehéz elérni ezt a célkitűzést. Ez a szeminárium foglalkozott azokkal az eredményekkel, amelyek az európai választásokat követően a minőségi felmérések kapcsolatosak ki kell dolgozni egy stratégiát a, a következő választásokig, és a mindennapi munkában is meg kell eh, nézni azt, hogy az Európai Unión belül mik is a nők elvárásai, hogyan válaszolhatunk a nők elvárásaira, mik a nők véleménye, hogyha eh, a vélemény hibás esetleg, akkor hogyan javíthatjuk ki ezeket. Az első megállapítás az az, hogy a nő az Európai Uniótól egy kicsit távolabb vannak, mint a férfiak. Az Európai Unió építésétől távolabb állnak, mint a férfiak. Nők, a nők, akik mi, minnyáján, akik a politikában dolgozunk, minden eszközt meg kell, hogy ragadjunk annak érdekében, hogy javítsunk ezen a kapcsolaton az EU és a nők között. Az Európai Parlamentnek, intézményes szervnek mindent meg kell tennie, hogy javítson ezeken a kapcsolatokon. Meg kell nézni, hogy a frakcióinkban, a pártjainkban, a hazánkban mit is tehetünk. Nagyon sok esetben hallottuk, hogy ez egy nagy kihívás. Meg kell néznünk, meg e- elemeznünk kell, hogy mi lesz a helyzet 2014-ben, ha azt szeretnénk, hogy többen szavazzanak, mint most, akkor már most meg kell ragadni a, az esélyeket. Azt hiszem, hogy egy ördögi körben forgolódunk, amikor is az Európai Unió és a nők közötti kapcsolatról beszélünk. A nők nem értenek bizonyos dolgokat, a nők nem éreznek meg bizonyos dolgokat az Európai Unióval kapcsolatosan. A mindennapi életükre nem hat ki az Európai Unió, tehát éppen ezért úgy érzik magukat, hogy távol vannak az Európai Uniótól és minden inkább eltávolodnak az Európai Uniótól, annál kevesebb alkalmuk lesz ugye arra, hogy informálódjanak és annál kevésbé vesznek részt az Európai Unió különböző folyamataiban. Éppen ezért egy nagyon nagy kihívás előtt állunk. Ezt az öldögi kört mindenképpen fel kell számolnunk, amely létezik az Európai Unió és a nők között. A mi szakbizottságunk nagyon jó eredményeket ért el ebben a harcban, rámutat a különböző problémákra, ellemzi a helyzetet, a politikai döntéseket. Éppen ezért azt is látni kell, hogy hogyan lehet együttműködni a parlament különböző szolgálataival, és hogyan tudunk az emberekhez, a nőkhöz közelebb kerülni. Hogyan tudjuk jobban elmagyarázni mi is a munkánk. A kutatások eredményei azt mutatják, hogy a munkánk középpontjában mindenképpen az kell, hogy legyen, hogy hogyan lehet felszámolni az egyenlőtlenséget. Minden vita e téma köré mm, csoportosul a politikai életben, a szociális életben nagyok a különbségek a nők és a férfiak között, a bérezés területén is látjuk, hogy ez a helyzet. 52 százaléka a Tehát a férfiak 52 százalékkal többet keresnek, mint a nők, akik csak 48 százalékot érnek el ezen a területen. Tehát a bér, bérezés területén a problémák jelentősek. A mi bizottságunk ugye több esetben aláhúzta ezt a problémát, és meg kell nézni, hogy hogyan lehet orvosolni ezt a helyzetet milyen eh, célkitűzéseket lehet kitűzni ezen a területen, hogyan lehet felszámolni az egyenlőtlenségeket, a parlament mit is tehet ezen a területen, üzenetet eh, küldhetünk az egyes tagállamokba, eh, felhasználva a különböző eszközöket, amelyek ugye léteznek, az internettől kezdve nagyon sok eszközt meg lehetne említeni. Létre kell, ki kell alakítani egyfajta problémarendszert, egyfajta tematikát, fel kell lépni ezen problémák ellen, és el kell indítani egy üzenetet azzal kapcsolatosan, hogy igenis az Európai Parlament érdeklődik ezen problémák iránt, rá kell mutatni arra, hogy mennyire fontos a mi részvételünk, hogy elkerüljük a jövőben az ilyen típusú problémákat. Tehát az Európai Parlament eszközeit is fel kell használni, nem csak a frakciók eszközeit, hogy elindítsunk egy új folyamatot, mert igen, mindnyájan szeretnénk megoldani ezt a problémát. Aztán továbbá el kell mondani azt is, hogy a nők 79%-a és a férfiak 72%-a elismerik, hogy mennyire fontos a nők szerepe a családon belül is. Egy kampányt kell indít, elindítanunk amely az egész európai lakossághoz szólna. Megismertetni az emberekkel a munkánkat, és minden politikában, minden döntésbe be kell vinni egyfajta megoldási lehetőséget, hogyha sikerül az üzenetet közvetíteni, hogyha fel tudjuk számolni a diszkriminációt, hogyha meg tudjuk oldani a diszkrimináció problémáját, akkor az európai nők igenis elégedettek lesznek, mert jelenleg úgy gondolják, hogy nem eléggé foglalkozunk ezekkel a problémákkal. Aztán van egy másik probléma is. A nők részvételét mindenképpen növelni kell a döntéshozatal szintjén is. Természetesen ez nem csak a politikai pártokat illeti, a vállalatokat szintén érinti, már pedig ott az Európai Parlament nem tud közbelépni, de az Európai Uniónak mindenképpen bátorítania kell az, hogy a nők nagyobb számban vegyenek részt, például a vállalati munkában norvégiai nagyon fontos munkát végez ezen a területen. Aztán Franciaország is egy jelentést készít a témában. Mindenképpen egy olyan politikára van szükség, amely a helyi szinten is jobban bevonja a nőket. Meg kell győzni őket arról, hogy a mi politikánk emberközpontú politika, hogy érdekel bennünket az ember, hogy horizontális célkirűzéseink vannak, hogy fel akarjuk számolni a diszkriminációt. Ezek a célkitűzések, ezek az értékek az európai politikán belül, ez a, dimenz, ez a horizontális dimenzió. Az Európai Parlament egy olyan parlament, amelynek megvan a női arculata is, ugye, és szám arányban, ugye, az azt jelenti, hogy a képviselők több mint egyharmada nő, és ez egy nagyon jelentős számarány, már pedig jelentősebb, mint a nemzeti parlamenteknél. Éppen ezért fontos ezt kifelé is jelezni a mi munkánkat érdekessé kell tennünk a lakosság köreiben is. Nagyobb figyelemre van szükség, egyfajta új arculatot kell létrehozni, a nőkkel való kapcsolatban nagyobb bizalomra van szükség. Természetesen erre idő kell, ez időigényes, de figyelembe véve a kutatások eredményeit, önök is olvashatják a dokumentumban a különböző adatokat, a különböző eredményeket országokra lebontva. Ez egy nagyon jó eszköz lehet a munkánk számára, mindnyájunk számára. Ez egy jó eszköz lehet, amely alapul szolgálhat a elkövetkezendő stratégiák terén is hogy minél több nő fog szavaz, minél több nő szavazzon. Ez a célkitűzés. Itt két százalék átlagosan a különbség az Európai Unión belül, de vannak olyan országok, ahol sokkal kevesebb nő szavaz, mint férfi. Éppen ezért el kell mindenképpen bátorítani kell őket, hogy menjenek el szavazni, azt az üzenetet kell mindenképpen közvetíteni, hogy az Európai Unió emberközpontú, emberséges, hogy közel állunk a nőkhez, nem csak a választások során, minden nap együtt kell működnünk, hogy ne érezzék magukat az, hogy távol állunk tőlük a jövő és a holnap Európáját kell kialakítanunk együtt a nőkkel. A különböző szolgálatok, a különböző adatfeldolgozó eszközök segítségét is segítségét is figyelembe kell venni. Én tíz éve vagyok ennek a szakbizottságnak a tagja, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a mi szakbizottságunk munkáját jobban megérthessék az európai nők. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kratza asszony. Pela sua apresentação eh, tão completa deste estudo muito úgy gondolom, hogy nagyon átfogó bevezetés volt ez, ehhez nagyon fontos tanulmányhoz. Mindannyiunknak alaposan át kell gondolnunk, hogy a következő választásokra új gondolatokat tudjunk megfogalmazni. Megtiszteltés számomra, hogy ennek a panelnek része lehetek, tagja lehetek, és módom van hozzájárulni ennek a tanulmánynak az elemzéséhez. És én is szeretnék hangot adni néhány eh, aggálynak és néhány következtetésnek, különösen a nőknek a választásokkal kapcsolatos hozzáállása eh, érdekel engem. Nagyon világosan megfogalmazták hogy az európai választásokkal kapcsolatos passzivitás nagyobb mértékű a nők között, mint a férfiak között, és ez részben a tájékozottság hiányának róható fel. Ezért nem értik a nők azt, hogy az Európai Parlament által meghozott döntések miért fontosak. Nem látják, hogy ezek a döntések hogyan befolyásolják az ő mindennapi életüket, és nem nem tudják azt sem, hogy az Európai Parlament hogyan hoz döntéseket, de igazándiból a tagállami szintű politikai döntéshozatalt sem látják át. Nagyon érdekes az megfigyelni, hogy a nők kevésbé maradnak távol az urnáktól akkor, amikor több nő jelölt van. és úgy gondolom, hogy ebből igen sokat tanulhatunk. Különösen az északi országok tapasztalatai mutatnak erre. De fontos azt is megérteni, hogy a médiumok hogyan viszonyulnak a női jelöltekhez. A női jelöltek ugyanis kevésbé láthatóak, kevésbé jelennek meg jelöltként a médiumokban, és amikor viszont láthatóak, akkor nem biztos, hogy a megfelelő módon vagy a megfelelő okok miatt. Tehát máshogy bánik a média a nő jelöltekkel, mint a férfi jelöltekkel. referidas pelo seu aspecto, eh, pelo seu vestuário, pela sua... A nők gyakran azért jelennek meg a médiumokban, Eh, amiért jelennek meg a médiumokban, ahogyan öltözködnek, amilyen az imidzsük, eh, ahogy megjelennek, vagy, eh, hogy, vagy amiatt, hogy a férjük mit tesz, de nem azért, mert ők milyen politikai munkát, tudományos munkát végeznek. Ehhez képest a férfiak, úgymond az életrajzuk, a teljesítményük, a korábbi politikai szerepvállalásuk kapcsán jelennek meg a médiumokban. Tehát a médiumok ilyen szempontból a társadalmi sztereotópiákat újraalkotják mind a férfiak, mind a nők kapcsán. A médiumok tehát nem veszik komolyan a nőket, a választási kampányok idején sem, nem, mint hozzáértő szakembereket mutatják be őket. Végül a médiumok felhasználása, különösen a társasági weboldalaké megfontolandó a női jelöltek szempontjából is. Láttuk azt, hogy a Facebook és egyéb oldalak felhasználásával női jelöltek nagyon komoly üzeneteket tudtak megfogalmazni, és sikeresen támogatókra találtak. Sok nő tudta kihasználni a társadalmi ezeknek a társas weboldalaknak a lehetőségeit. Fontos ezt átgondolnunk annak érdekében, hogy 2014-ben az Európai Parlament képviselői szerepére törő asszonyok eredményesebben tudjanak indulni és részt venni a választási kampányban. Köszönöm, elnök asszony. A médiumokról beszélt legutóbb, ezért én is ezzel kezdeném. Tulajdonképpen ugye a médiumok elsősorban azzal foglalkoznak, hogy a nők mit viselnek, hogyan öltözködnek, és a többi, mintha elsikadna. Néhány évvel ezelőtt Észtországban megvizsgálták a tankönyveket, de más tagállamokban is ez a tapasztalat. Az anya mindig a kötényben, tipegként a konyhában, a tűzhely kerül, az apa pedig könnyékig olajosan az autó mellett áll Eh, ha ezt alaposan megvizsgáljuk, akkor őszintén szólva, eh, most időben kaptam meg tulajdonképpen az anyagokat, mert eh, ugye még van időnk a következő választásokig. A nők helyzetét egyfajta ördögi kör jellemzi, úgy gondolják, hogy nem fontosak az életben. És ez az utolsó napirendi pontunkkal függ össze. A nők eh, eredményeket akarnak, kevesebb szegénységet, egyenlő fizetéseket, egyenjogúságot. És ezekből a dolgokból, amelyekről nagyon régóta beszélünk itt már, és ezekkel eh, annyit, hogy már a médiumok se foglalkoznak velünk, egyébként sem érdekes a médiumok számára, hogy a nők mit mondanak. Az én esetemben például azt mondta a sajtó, hogy két hónap azelőtt is, hogy de hát mi csak egy interjút akartunk. Most, pontosabban, hogy most készítettünk egy interjút két hónappal ezelőtt, miért akar még egyszer megjelenni a médiumokban? Tehát sokkal következetesebben kell dolgoznunk, és garantálnunk kell azt, hogy a döntéseink valóban gyümölcsözőre fordulnak. És hogyha ezt megtesszük, akkor talán el tudjuk érni azt, hogy a nők azt gondolják, hogy az Európai Unió igenis fontos szerepet jelent, játszik az életben. Feltétlenül szükségünk van arra, arra van szükség, hogy a döntéseinket megfelelő módon megvalósítsuk, és az ellenőrző mechanizmusok támogassák ezt. Ne felejtsük, hogy az európaiak fele, több mint fele nő, és hogyha az EU ennek ellenére nem tartja őket fontosnak, hogyha a nők nem látják azt, hogy, hogy mi az értem az Európai Uniónak, akkor valójában az Európai Unió szétesőben van. Fennáll az a veszély, hogy ennek következtében a radikálisabb gondolkodásúak kerülnek be a parlamentbe, és nem hiszem, hogy ez lenne a legjobb út előre. Köszönöm szépen, Ovir asszony. Ezt a napi rendi pontot le is zárjuk, és átlépünk a nyolcas napi rendre. Raúl Romeva jelentése kerül az asztalra. A gazdasági hanyatlás és a pénzügyi válság a nemek közötti egyenlőség kérdésének szempontjából 144 módosítót nyújtottak be a képviselők ezen jelentés kapcsán. Úgyhogy a jelentéstevőnek lesz némi munkája, hogyha szeretne a közeljövőkben kompromisszumokat elénk tárni. Roméva úrnak meg a szót. Az előző fel, eh, pontnál azért nem akartam felszólalni, mert úgy gondoltam, hogy amit a jelentés kifejez, az a nézőpont, hogy a politikai kérdések Európában ér, kevésbé érintik a nőket, vagy eh, nem érintik őket, ezt ebből a szempontból meg kell vizsgálnunk, hogy ennek a vitának vannak olyan vonatkozásai, amelyek a válsághoz is kapcsolódnak, a gazdasági pénzügyi válsághoz, amelyet most átélünk. Tehát az Euróbarométer témához is kapcsolódik ez a jelentés. Ez a jelentés azzal a célral született, hogy ezt az űrt betöltse, hogy konkrét szavakkal el tudjuk magyarázni, hogy melyek azok a problémák, amelyek érintik a nőket a nemük miatt, de talán a legfontosabb, hogy melyek azok a javaslatok európai szempontból, amelyek segíthetnek abban, hogy ezt a dinamizmust megtörjük, amikor kifejezetten időről időre marginalizációról beszélünk. Tehát két dolog érdemel említést, úgyhogy a jelentés bizonyos érdeklődést váltott ki, 140 módosító indítvány érkezett, és már ebből látszik, hogy milyen érdeklődést váltott ki, de nagyon sok olyan kiegészítés van, vagy hozzájárulás, amely úgy gondolom, hogy nem változtat sokat a szövegen, úgyhogy előadói szempontból el tudom fogadni őket, és nagyon érdekes azt is látni az én szempontomból. Úgy látom, kialakul egyfajta konszenzus, egybeesnek a vélemények a tekintetben, hogy a különböző politikai frakciók is fontosnak tartják, hogy hozzájáruljanak a véleményükkel a véleményhez, hogy azt gazdagítsák a különböző kollégák által benyújtott módosító indítványok, most fel is sorolom őket, de ezek hozzájárulásként nagyon értékesnek tűnnek, és előadóként nem gondolom, hogy elfogadhatatlanok volnának. De aztán vannak más módosító indítványok, amelyek bizonyára vitát fognak, vagy tárgyalást, egyeztetést fognak kiváltani hiszen ezek különböző politikai, ideológiai megfontolásokon alapulnak, például a közszolgáltatások szerepe, az ezekhez való hozzáférés szerepe, hogy milyen szerepet játszhatnak például a nők a bizonyos felelősségi körök betöltésében és itt vannak olyan kompromisszumos javaslatok, amelyek valamilyen módon megpróbálják a közös nevezőt megtalálni. Aztán azt is el kell mondanom, hogy egy kicsit meglepett, hogy bizonyos módosító indítványok alapvetően szeretnének törölni részeket a szövegből. Bizonyos esetekben meg is értem, vagy értem, hogy mi a megközelítésünkben a különbség, nem csak ebben a szakbizottságban történik ez, hanem a többi bizottságban és általában a parlamenti munkában, de aztán vannak olyanok, amelyek az előző jelentéshez kapcsolódnak, és szeretnének törölni olyan elemeket, amelyek tények. És nem a megfogalmazáson múlnak, hanem statisztikai adatokra hivatkoznak, bizottsági forrásokra, illetve olyan tanulmányokra, dokumentumokra, amelyek tényeket közölnek, ezért itt van egy kis nyugtalanságom, vagy legalábbis megleptek ezek az indítványok. Különösen olyanokra gondolok, amelyek törölni szeretnének a szövegből alapvető jelentőségi részeket, és nem csak a kontextus miatt, hanem szeretnék azt bizonyítani, hogy a szakbizottság, a parlament, az Európai Parlament valamiféle mondani valóval rendelkezik az egyenlőséggel kapcsolatosan, pozitív mondani valóval. alapvetően az, a néppárt nyújtotta be ezeket a módosító indítványokat, és hogy itt valamiféle egyeztetésre lesz szükség, valószínűleg ezt két oldalú alapon fogjuk megoldani. és remélem, hogy hozzájárulnak, hogy valamiféle kompromisszum szülessen, vagy megmaradjanak a szöveg részek. Azért optimista vagyok, hogy lesz egy olyan konszenzus, hogy van egy problémánk, és részben a megoldás az európai intézményektől származhat, és a bizottság által összeállított vélemény hasznos lehet, olyan ötleteket tartalmazhat, amelyek előmozdíthatják az ügyet, úgyhogy ebben konszenzus alakult ki. Minden esetre megvan a napi rendünk, hogy úgy mondjam, az ütemtervünk. Van egy konkrét javaslatom a kompromisszumok kidolgozására április 14-e, és aztán majd a kompromisszumos javaslatok alapján tudunk tovább dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Roméva úr, és most Klász kollégának adom meg a szót. Frau Vorsitzende, verehrter Herr Kollege, ich möchte gleich auf das auch eingehen, äh, was Sie angesprochen haben. Zuerst einmal... Äh, Kedves kollégák, szeretném folytatni äh, ezzel a témával. Először is a nők és a férfiak közötti egyenlőség kérdésével, a gazdasági hanyatlás és pénzügyi válság idejében nagyon elmélyült elemzést végzett a jelentéstevő. És igaz az, hogy nagyon messze elmehetünk ezen a területen, és a a hátrányos helyzetű nőkhöz közvetlenül szólhatunk, de a férfiak is kerülhetnek hátrányos helyzetbe. Ez a jelentés Ebben a jelentésben lényegében ugyanazokat a dolgokat látjuk, mint már más jelentésekben. Tehát lényegében csak a, a cím változott, itt a gazdasági hanyatlás és pénzügyi válságról van szó, de a tartalom ugyanaz, mint amit már ismerünk más jelentésekben is hogyha ilyen típusú jelentéseket készítünk, akkor problémáink lesznek területen, és itt csak is a gazdasági hanyatlásra és a pénzügyi válságra korlátozódik ez a jelentés. De hát akkor ö, sokkal ö, sűrítettebbnek kellene, konkrétabbnak kellene lennie ennek a jelentésnek, hogyha csak is erről van szó. Éppen ezért több olyan módosítót terjesztettünk be, hogy töröljünk bizonyos dolgokat. Nem lehet mindennel foglalkozni, minden témát lefedni, ez lehetetlen. Aztán vannak jelentős véleménykülönbségek is a frakciók és a pártok között, például a 14-es módosítóval kapcsolatosan. Hát eh, beszéltünk már a, szülé, a szülési szabadságról, elnök asszony. Most akkor itt újra ezt látjuk. A 15-ösben pedig megint csak azt látjuk, hogy a nemzeti jogszabályok és a nemzeti politikát mindenképpen javítani kell. Például az erőszak területén, most itt a gazdasági hanyatlásról, pénzügyi válságról, vagy miről beszélünk akkor? Nem tudom, hogy nem osztják a véleményemet, tehát itt vállalatokról van szó, felelős vállalati vezetékről. Tehát most itt mit követelünk? Ezeket a dolgokat már régóta követeljük, ezek régi követelmények, nem csak a gazdasági válság során, pénzügyi válság során kell foglalkozni ezekkel. Igen, a vállalatvezetésekben növelni kell a nők számát. Aztán a 19-es módosítóban strukturális infrastruktúráról, zöld gazdaságról beszél. Tehát most itt akkor mi, miről akar beszélni? Nem, hát egyáltalán nem értem, igazán. Nem, nem, nem, hát ez, ez nem. Ez, én tudom, hogy ez a téma nagyon kényes, de hát fontos az, hogy egy új megközelítést dolgozunk ki nagyon sok kollega, nők és férfiak nem értenek e- ezzel egyet, és akik eh, máshogy gondolják ezt a, a témát, máshogy kellene megközelíteni ezt a témát. Hát nagyon őszintén, hát ez, ez nem igazán. Ez egy kikényszerített dolog, és nem hiszem, hogy a nők ügyét szolgáljuk ilyen típusú jelentésekkel hát nem lehet a világ összes problémáit megemlíteni egy ilyen jelentésben. Mellesleg volt egy kritika, ugye a kritika szerint nem léteznek statisztikai adatok. Most, hogyha mm, statisztikai adatok vannak, akkor milyen adatokra gondol? Megnézni azt, hogy mik a nők és a férfiak eh, problémái? Köszönöm. Köszönöm szépen, Klász asszony. Most pedig én, mint árnyék jelentéstevő, az én frakcióm nevében szeretnék egy néhány dolgot kiemelni, aláhúzni. Ugye, hallottuk, hogy milyen sok a módosító indítvány, és ez is azt jelzi, hogy mennyire fontos ez a téma, és hogy ez mennyire lényegbe vágó és kulcs téma. a módosítókat tegnap, csak tegnap kapták meg, és portugál nyelven is, például a ritkább nyelveken is megkaptuk. Tehát minden módosítót még nem fordítottak le, ez ne, megnehezíti természetesen számunkra, hogy elolvashassuk az összes benyújtott módosító indítványt, de röviden átnézve ezeket, azt kell mondanom, és el kell ismernem, hogy a jelentéstevő milyen fontos munkát végzett, és az én saját módosítóim egyrészt arra mutatnak, hogy alá húzzák azt, hogy hogyan is járulhatnak a nők ahhoz, hozzá, hogy kikerüljünk a válságból, másrészt pedig arról szólnak, hogy a nők kevésbé felelősek az hanyatlás, a válság okaiért. És ez egy objektív tény. Itt arról van szó, hogy nincs a 27 tagállamban egy bankkormányzó sem, aki nő lenne. És a döntéshozók terén ugye kevés a, a nő ezen a területen, a pénzügyi világban, az Európai Unión belül, hát eléggé távol vannak a nők, és távol is voltak a gazdasági, pénzügyi döntéshozataltól és az ilyen típusú intézményektől. A nőket nem vonták be ebbe a folyamatba és a válságba sem. Éppen ezért nem lehet őket felelősé tenni a pénzügyi válságért sem. Másrészt a nők a fő áldozatai a válságnak. Ezt látjuk még a, a családban elkövetett erőszak terén is. Az újabb kutatások azt mutatják, hogy növekszik, növekedett a szexuális erőszak a válság miatt. Nem nehéz ezt megérteni, hogyha megnézzük, hogy ugye növekszik a munkanélküliség, a egyre kevesebb a családok bére, jövedelme, és természetesen ezek a tényezők instabilitáshoz, agresszióhoz vezetnek a családon belül is és akkor természetesen a nők és a gyermekek lesznek a fő áldozatok. Szeretném a következőkre is felhívni a figyelmet. Én e témával kapcsolatosan szeret, összehívtam egy konferenciát az országomban, a, annak érdekében, hogy tanulmányozzuk ezt a témát és számos dokumentumot készítettünk elő egy katolikus ügynökség is előkészített egy dokumentumot, amely szerint ugye a vállalatok, amelyeknek a vezető tanácsában három nő van, tehát ez a minimum, tehát a kutatások szerint hogyha ugye a nők döntéshozataláról van szó, akkor ezt kell elmondani. Aztán az érték tőzsdén is, ami a, a tőzsde folyamatokat illeti. Itt is el kell mondani, hogy a vállalatok vezető tanácsaiban egyre több a nő, 73%-os volt a növekedés, tehát a teljesítménye növekedtek a tőzsdén is, azóta, mióta a vezető tanácsokban ott ülnek a nők. Tehát, hogyha egy vállalatnál vezető tanácsában három nő van, akkor ilyen jó adatok születnek. Norvégiából is hallottunk példát ma délután. A kormány kezdeményezést indított, és arról döntött, hogy egy kvótát vezet be nevezetesen, nevezetesen a tőzsdén bejegyzett vállalatok esetére, hogy hány nő legyen a vezető tanácsban. Tehát ez egy gazdasági érdek is, hogy a vállalatoknál, a vezető tanácsokban több nő dolgozzon, mert jobb lesz a teljesítmény. Ez úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és sokkal több nőre van szükség a pénzügyi és a gazdasági világban. Ezzel egyetértek a jelentésben, és ismétlem, hogy vannak olyan módosítók, amelyekkel egyetértek. De van számos olyan, amelyeket egész egyszerűen kivehetünk, mint kompromisszumos módosítókat, mindenképpen fontos aláhúzni, hogy mennyire fontos életbevágó a nők szerepe a gazdasági teljesítményekben és a gazdasági döntéshozatali folyamatokban. Remélem, hogy minnyáján egyetérthetünk, és egy, lesz egy konzenzus majd a jelentés kapcsán. A bizottság nagy része egyet fog ért, tenni ezzel a jelentéssel, mert ez egy nagyon fontos jelentés. Nem látom, hogy kérnének szót a továbbiakban. Nem tudom, hogy a bizottság képviselője akar valamit ehhez hozzáfűzni. Oton asszony a bizottság részéről szót kér? Oton úr, köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, a jelentését, amely nagyon érdekes. A bizottság elismeri az, hogy mennyire fontos a nők szerepe, és hogy mennyire kihalt a gazdasági hanyatásra, a pénzügyi válság a nők életére létezik már egy jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről 2010-re vonatkoztatva, aztán a nők szerepéről a munkaerőpiacon, és a bizottság azt kéri, hogy ha majd hogy majd ott lesz akkor is, amikor a végleges jelentést elfogadják. Köszönöm szépen! A jelentéstevő vissza akar még térni az elhangzottakra? Nagyon gyorsan csak azt szeretném jelezni, hogy bizottsággal együtt fogunk dolgozni, hogy konkretizáljunk néhány dolgot holnap egészen pontosan, és kompromisszumos javaslatokat is fogok felvetni, hogy bizonyos esetekben ezt a kompromisszumot ki tudjuk dolgozni, de minden esetre nagyon fontos azt az elvet világosá tenni, amelynek a, amely a jelentés alapja. Két probléma van. Az egyik az, hogy a nők nem csak a, mint a válság okai hiányoznak a képből, hanem mint a megoldás részei. Ezért nagyon nehéz ezt a problémát megoldani. Ennek a szakbizottságnak is nagyon fontos szerepe van ebben megérteni, hogy ez a sajátosság valamilyen módon ezt valahogyan láthatóvá kell tenni, hiszen egyébként látjuk, hogy ahogy a más területeken megtörtén, láthatjuk, már ez magától nem történik meg. Azt is világosan kell látni, hogy igen, vannak bizonyos elemek, amelyek vitathatók, de kiemelném, hogy ez a központi téma, amely aggályt jelent a legtöbb európai állampolgár számára. És a második dolog, amit ki akartam emelni, ami véleményem szerint szintén fontos és szükséges, hogy, hogy legyenek céljaink, konkrét javaslataink, amelyeket számon lehet kérni, javasolni lehet, és fel lehet vetni a tagállamoknak, a tanácsnak, a bizottságnak, nem is annyira analízis, elemzés szempontjából, hanem konkrét elemekre gondolok, amelyek lehetővé teszik, hogy egyfajta fejlődésen menjen keresztül ennek a témakörnek a tárgyalása, és gondolom, hogy nem lesz probléma a legtöbb módosítás beépítésével. Köszönöm szépen, Romeva úr, és most az ütemtervünkre pillantok. Ebben a bizottságban május 33-án és 4-én szavazunk, a plenáris ülésen, pedig a júniusi ülésszakon. Ezzel a nyolcadik napi, rendi pontot le is zárhatjuk. A kilencedik egyéb napi rendi pontok, nincsenek ilyenek. És akkor nézzük a következő ülés időpontját. Május 3-án 3 óra délután, illetve május 4-én 9 óra reggel. Köszönöm szépen a figyelmüket, és kellemes estét kívánok! Köszönöm a tolmácsok kiváló munkáját.